Hölgyeim és Uraim, ha megengedik, akkor elkezdeném, bár nem hiszem, hogy határozatképességet teljes mértékben elértük volna, de nagyon sok bejelenteni valóm van, úgyhogy a koordinátorok ülése alapján is, ezért gondoltam, hogy használjuk ki az időt észszerűen, és mire a szakbizottságunk tagjainak a száma lényegesen növekszik, addigra már észszerű is lesz megkezdeni az ülést. Tehát tegnap különböző ne, jelentéstevőket kellett kineveznünk, Camello, Landa, Dive, Tadeo Sievska, a Package Travel irányelvnél véleményt adunk le, Éva Lichtenberger kolléganő, az Európai Főügyész Hivatal a szocialistáké, de formálisan még nem jelezték, hogy Webner asszony vagy Castex asszony lesz, tehát valaki a kettő közül. Az EU bűnügyi együttműködés Eurojust, Berlinger Goya és az Európai Egységes Piac a kommunikációs piacra Mariel Dálótól. Ezek tehát a vélemény előadói, és az immun, a mentességét már tegnap megbeszéltük. Döntöttünk arról, hogy 2014. januárig az EU ö, ö, sérülékeny felnőttekre vonatkozó irányelve és a vég, az EU jogalkotás végrehajtása a, a transatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség keretében. Ezen kívül úgy is határoztunk, hogy a, a jogi szakbizottsággal egy tanulmányt fogunk az európai a jogi lehetőségeket fogjuk megvilágítani, ez egy külön időpont függvénye lesz, de természetesen időben dönteni kell majd erről, hogy Baldazár kollega, aki a múlt héten a kínai delegációt is vezette, erről valamikor be kell, hogy számoljon, illetve szeretne, hogy beszámoljon, és akkor arra gondoltunk, hogy ezzel összekapcsolva a következtetések levonásánál a, a kínai öm, védjegy törvénynél egy levelet fogunk megfogalmazni, amit átadunk. Ugye arról van szó, hogy az új szabályok érdekében a weboldalt is meg kell vizsgálni, hogy kivizsgáljuk-e. A titkárság majd mindenképpen gondoskodik arról, hogy a dolgok surlódásmentesen működjenek. Erről határoztunk tegnap tehát a koordinátorok ülésén. Nézzük a tízes pontot, határozatképesek vagyunk. A bizottsággal való véleménycsere a következő lépésekről, a szerzői jogváltozás látáskárosultaknak készített műveknél. Nem tudom, ki kezdje, Lichtenberger asszony vagy a bizottság? Eh, Lisztemeger asszony, köszönöm szépen, elnök ura, hogy tudják ez a kérdés szívügyem. És nagyon örülök annak, hogy sikerült egyebek között egy jó parlamenti álláspont segítségével is a vakok és látás és olvasá, látás károsultak olvasás nem teljes mértékben képesek számára az információhoz és a kulturális örökséghez való hozzáférést javítani. Az Európai Parlament nagyon sokat ért el, az álláspontokat sikerült befolyásolnunk. Most meglepő módon szinte egészen a végéig nem volt biztos, de végre most sikerült Marrakesben egy szerződést elérnünk. Ez az, amely a vakok és látáskárosultak helyzetét e területen lényegesen javítja. Mint tudjuk, a nemzetközi szerződéseknél mindig a hatályba léptetés a problematikus, illetve az a kérdés. Úgy gondolom, hogy ez a parlament és minden politikai frakció közösen végig küzdötte az egész utat. Éppen ezért nagyon fontos lenne, szükséges lenne, hogy most a ratifikációs folyamatban ne legyen késlekedés. Fontos lenne, hogyha lehetőség szerint még ebben a ciklusban kimondhatnánk, hogy igen, sikerült egy olyan határozatot hoznunk, amely a szerződésjog terén egyik kivétel. Ugye nagyon sokféle ilyen jellegű rendelkezés van, és ez kivételként európai szinten következetes. És végre ezt alá is írjuk. A ratifikációs folyamat, tehát a tagállamok és a parlament ratifikációs folyamata van már csak előttünk. De itt vannak azonban hírek arról, hogy vannak olyanok, akik megpróbálják megzavarni és késletetni a folyamatot. Senki a világon nem érti, hogy kinek lenne ez érdeke. Elvi összeütközésről van szó, amely véleményem szerint fel kell, hogy oldódjon, hiszen egy hátrányos helyzetű csoportról van végeredményben szó. Ezt így határoztuk meg, és így is döntöttünk. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos, ha néhány kérdésre válaszolunk. Mikre? Itt van tehát a ratifikációs folyamat. Bizonyos lépéseket meg kell tegyünk a ratifikációnak különböző formái vannak, attól függően, hogy a, a ratifikációs folyamatot milyen elv mentén határozzuk meg. A kollégák tájékoztatása érdekében hadd mondjam el, hogy Obama az Egyesült Államok elnöke már aláírta. Jó? Tehát ez azt jelenti, hogy Európán múlik most, hogy megtegye a lépéseket. A kérdésem az, hogy melyek ezek a konkrét lépések? Mi a lépések menetrendje? Milyen ellenerők vannak, amelyek megpróbálják megakadályozni, hogy időben ratifikáljuk a megállapodást, és hogyan tudjuk mi parlamentként, hiszen teljesen egyértelmű álláspontunk van, tehát mi hogyan tudunk ebben a parlamentben segíteni, hogy a lehető legrövidebb idő alatt lezáruljon ez a folyamat, mégpedig sikeresen. Köszönöm szépen Lichtenberger asszony. Eh, Martin Pratt asszony a biz, úr a bizottságtól. Nem, először Luigi Bellinger kollega. Luigi. Forse mi dopo la commissione. Se vuole parlare la commissione. ok. Dann Frau Martin Pratt, bitte. Akkor mégiscsak Martin asszonynak adunk szót a bizottságtól. Köszönöm szépen. És köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhassam önöknek arról, hogy a marakosi, marakesi megállapodás hogyan kerül ratifikálásra. Lichtenberg asszony azt kérte, hogy mondja már részleteiben, hogy milyen lépéseket tervezünk. Nos, két lépésre van szükség, és hagyd kezdjem azzal, hogy bármilyen biztos úr teljes mértékben elkötelezett az irányba, hogy aláírásra kerüljön és ratifikálásra kerüljön a szerződés, amilyen gyorsan csak lehet. Ami az aláírást illeti, nyilván ez egy nagyon fontos politikai lépés, hiszen azt a szándékot indikálja, hogy aláírásra, hogy megkötésre kerül és ratifikálásra kerül a szerződés. Öt tagállam írta alá a szerződést eddig, és azt gondolom, hogy ezzel nagyon egyértelmű jelet küldünk a tagállamok felé, hogy minél hamarabb írják alá ezt a szerződést. 57 országnak kell aláírni, és ahogy Lichtenberg asszony is mondta, az USA-nak is alá kell írnia. Nyilván a tanácstól meg kell várnunk a felhatalmazást, hogy az EU is aláírhassa, tehát belső elő, intern előkészítésekre van szükség, egy belső autorizálásra, amelyet a bizottság is jóvá hagy, és november 11-én a konzultációkat követően én azt gondolom, hogy készen állunk arra, hogy az ön kérését is napirendre tűzzük a tanácson belül, és akkor évvégére meg lesz ez is. Ezzel aláírásra jogosultak leszünk. És megbízom, illetve bizakodó vagyok, hogy jövő év elején alá tudjuk írni, és aztán pedig a szerződés megkötését követően lezárásra kerül ez a folyamat. Ratifikáció. Megnéztük az egyes tagállamoknak a jogalkotását, hiszen kötelezettséget vállaltak, hogy a szerződésben foglalt kötelezettségeiknek eleget tesznek, és miután van egy opcionális kivétel a copyright irányelvben szereplő személyekre vonatkozóan, akiknek vannak Brexit. The question here is, do we let... Látáskárosultak, illetve az olvasni nem tudok, de nem diszlexiások. Tehát a kérdés az, hogy akkor mindezt ilyen formában ratifikáljuk-e, vagy EU szinten akarunk-e egyfajta jogalkotást meghozni, hogy a kötelezettségeinket vállaljuk hiszen ne felejtsük el, hogy itt ugye határon átnyúló cseréről van szó, tehát hogyha európai kivételeket állapítunk meg, akkor ezeket nem lehet csak úgy rá húzni harmadik országokra is. Hogyha EU-s jogalkotást választunk alternatívaként, akkor ezt a jövő évre kell terveznünk, hogy évvégére elkészüljön. Ezek tehát a specifikus lépések, de el kell mondanom, hogy egyetlen ország sem ratifikálta még a szerződést. Még egyszer mondom, az aláírás az első lépés, utána a ratifikáció következik, és annak érdekében, hogy ez meg, megtörténhessen, meg kell, hogy legyen az oglik, jogalkotás, és a benne foglalt kötelezettségeiket a tagállamoknak vállalniuk kell. Tehát vannak nyilván az egyik oldalon a kedvezményezettek, a másik oldalon viszont a kötelezettségek. Nos, a parlament azt gondolom, hogy nagy szerepet vállalhat itt az aláírás felé való elmozdításban, és mint ahogy mondtam, kevesen írták még alá a szerződést. Amint meg lesz a felhatalmazás, mi is alá tudjuk írni, de mindenkinek alá kell írni, az EU-nak és a 27 tagállamnak is alá kell írni, és minél hamarabb utána a ratifikációnak is be kell következnie. Elnök, jó, akkor ez a, milyen időpontban kaphatjuk mi meg ezt a dokumentumot, hogy mi is ratifikálhassuk, hiszen jó üzenet lenne, hogyha még ebben a jogalkotási ciklusban mi is ratifikálhatnánk. Tud -e erre válaszolni, mielőtt a bizottságnak szót adnék? Meg szeretnénk hallgatni a választ erre a kérdésre, utána megadjuk a szót. Azt gondolom, hogy a, a tanács adja a felhatalmazást arra, hogy aláírjuk, aláírhatjuk-e vagy sem. Nyilván, amint ez megvan, ez az információ tudatni fogjuk önökkel. Ami a ratifikációt illeti, meg kell várni a bizottsági javaslatot a tanács felé, és a tanács autorizációját arra, hogy sor kerülhessen a ratifikációra. Most ehhez a tanácsnak tudnia kell, hogy jogalkotási javaslatot kívánunk az asztalra tenni, és a meglévő jogalkotás jogszabályok alapján lehet-e ratifikálni, avagy sem. Amit figyelembe kell venni az az, hogy hogy a 28 tagállam és az EU-nak is ratifikálnia kell ezt a szerződést és ez egy kizárólagos kompetenciánk, tehát azért nagy kihívás is egyben, hiszen még egyszer mondom, a 28 tagállamnak is ratifikálnia kell ezt a szerződést, és az EU-nak is. Jó, akkor most Luigi Bellingvel kap szót, és aztán Lichtenberger asszony. Eh, eh, eh, singolare che eh, Lasciatemi fare un'osservazione, segnalare che un paese grande come gli Stati Nos, egy megjegyzéssel szeretnék élni, hiszen tényleg furcsa az, hogy egy olyan nagy ország, mint az USA, annak összes problémájával ilyen gyorsan aláírta ezt a szerződést. Miközben az Európai Unió, sőt egyes tagállamai, nem minden tagállam, de néhány tagállam ilyen nagy késlekedésben van. Ugye azért nem csak arról van itt szó, hogy a látáskárosultak és az olvasási nehézségekkel küzdők, gyengén látók, azok, akiket érint, akik a hatája alá tartoznak ennek a szerződésnek, és nem csak az EU-n belül, hanem azon, annak területén kívül élőkre is érvényes lesz. A kérdés persze most az, hogy milyen gyorsan került aláírásra Marrakesben ez a szerződés. Igazából nem is vártuk, hogy ilyen gyors lesz ez a folyamat. Azt szeretném mondani ezzel kapcsolatban, hogy tényleg megrökönyödtünk egy kicsit el fölött, de örömmel is töltött el mindenféle e-mailt váltottunk, az a kapcsolatban, hogy te is láttad, alig hittem el, hogy sikerült ilyen gyorsan ö, aláírni. Gondoljunk csak azokra a szerencsétlen emberekre, akiket érint mindez. Úgyhogy most megvan ez az eredmény, úgyhogy én azt gondolom, hogy a tanácsnak nagyon nagy nyomást kell gyakorolni a bizottságra, hogy a Barnier féle irányvonalat kövesse hiszen éveken keresztül nagy volt az ellenállás, és a biztosról beszélek, de az utóbbi időben nagyon pozitívan dolgozott az eredmény irányába. És mindennek tükrében szerintem fel kell gyorsítanunk ezt a folyamatot, és világosan kell fogalmaznunk a tanácssal szemben is. Annak érdekében, hogy nehogy megint lelassítsák a trendet, a jó irányba mutató trendet. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó esély, egy nagyon jó alkalom, hiszen a bizottság támogatását is élvezhetjük, és éppen ezért a tanácsnak kellene most lépnie, hogy érvénybe, hatályba léphessen ez a szerződés. Mint ahogyan mondtam, az EU azt gondolom, hogy motorjává válhat most ennek a folyamatnak. Nyilván először az aláírás, majd pedig a ratifikáció irányába. Ez lenne a bevezető gondolatom. Azonban egy agályamat is szeretném megfogalmazni. Azok az egyes aspektusok, elemek, amik egy esetleges késlekedéshez vezethetnek, ugye az irányelvnek az egyes elemeit érintik, és itt a 2001-es jogszabályra gondolok, ami a vakok és gyengén látókra vonatkozik. És itt olyan dolgokról van szó, amelyek a szerzői jogokat, amelyekkel a szerzői jogokat nem tartanánk tiszteletbe. Én úgy vélem, hogy itt mindent összefüggésben kell látni. Egyrészt nyilván a szerzők jogait, ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk a vakok és gyengén látók jogairól sem. Sőt, hogyha most nem élünk ezzel a lehetőséggel, és összekeverjük az egyes jogokat, akkor azt gondolom, hogy ez sokkal rosszabb irányba fog mutatni, és rosszabb eredményre vezet. Lichtenberger asszony, köszönöm szépen a tájékoztatást, Hát ebben a formában azt kell mondanom, hogy nem nagyon kielégítő számomra, amit hallottam, és a következő oknál fogva mondom ezt. Nincs olyan előírás, ami bennünket arra kötelez, hogy várjuk meg azt, amíg az utolsó tagállamot is meggyőzik. Sőt, az, a tagállamoknak sem kell előterjesztenünk európai jogalkatást, hiszen már volt egy mandátumunk, a bizottság tárgyalt, és eredményre jutott. Öt tagállam már aláírta a szerződést, és egyébként érdekelne még az is, hogyha önöket tényleg az érdekli, és azt várják, hogy támogassuk önöket, akkor mondják el, hogy kik voltak ezek az országok, mert akkor nem tudjuk, hogy ki kéne még támogatni. A második dolog. Egyáltalán nem arról van szó, hogy további 15 évet várjunk, míg az európai copyright, tehát a szerzői jogot újra definiáljuk, és újra alkossuk, és a kivételeket megfogalmazzuk. Érdekes módon az Atlanti-óceán túloldalán értik a mostani helyzetet, és Európában meg nem. Úgyhogy mindenképpen meg kell akadályoznunk a következőt. Már ma teljesen felesleges vitát folytatunk arról, hogy az Európai Unió milyen kompetenciákkal bírhat, például kinevelhet egy gyereket, hogyha határon átnyúló ügyről van szó, és az, hogy most végre valaki hozzáférhet, ha egy vakemberről vagy látáskárosultról van szó, az európai örökséghez, hát ez nem képezheti vita tárgyát. Ez az Európai Unió belül gyakorlatilag egy skandallum lenne. Én azt gondolom, hogy senki nem értené meg, hogyha most akár Barnier biztos úr segítségével, aki nagyon nagy személyes erőfeszítést tesz, és vehemensen előmozdította itt a dolgokat, de hogyha most egy nemzetközi, gyakorlatilag pozitív szerződés aláírását követően, és azért el kell mondanom, hogy nincs nagyon sok pozitív előjelő nemzetközi szerződésünk, csak most a különböző illetékességi viták, miatt gyakorlatilag késleltetjük a szerződés aláírását és ratifikálását. Számomra nagyon fontos lenne egyrészt tudni, hogy mely tagállamokkal kellene nekünk parlamenti képviselőként kapcsolatot felvenni, hogy a fogékonyságot is növeljük az egyes tagállamokban, ahol erre szükség van, másodszorban pedig hol vannak az akadályok egészen konkrétan. És a harmadik dolog még egyszer mondom, semmi okát nem láttam, hogy nekünk parlamentként miért kell kivárnunk az utolsó pillanatig. A Lisszaboni szerződés értelmében, és én is a konvent tagja voltam, úgyhogy a tárgyaló delegáció része voltam, nagyon jól ismerem a jogi helyzetet, Éppen ezért ez egy nagyon excesszív interpretáció, amit itt hallunk, és amit sokan követnek ami nemzetközi szinten már eredményként itt van az asztalon, ezt ne fékezzük le, ne tegyük el, szerintem egyszerűen szégyen lenne számunkra. Szörnyű, borzasztó lenne, mert nem is tudom, hogy ez hogy lehetne megmagyarázni valakinek, aki, aki megkérdezi, hogy hát itt van egy nemzetközi szerződés Brüsszelben meg azon vitáznak, hogy kinek kéne először aláírni. Hát kérem szépen, ez nem megy. Ezt tessék tudomásul venni. Tényleg nyomást kell gyakorolnunk, meg kell, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy hatályba lépessen ez a szerződés, és még egyszer mondom, szeretném tudni, hogy milyen eljárást követnek, az önök fejében milyen jogi definíció van a ratifikációval kapcsolatban és az aláírással kapcsolatban. Köszönjük szépen. Martin Prattason kérdezem, hogy kér, kíván -e ezzel kapcsolatban még állást foglalni. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, először is arra válaszolnék, hogy ki írta alá, ki nem. Hagy fogalmazok elég világosan, két különböző jogi aktusról van szó. Az egyik ugye a szerződés aláírása, a másik pedig a ratifikációja ugyanennek a szerződésnek. Senki nem ratifikálta még a szerződést. Egyetlen ország sem, még az USA sem ratifikálta a szerződést. Aláírás, igen, az volt de mint ahogy mondtam, 57 országnak kell, írta már alá, és az EU-ból a következő országok, Ciprus, Dánia, Litvánia, Luxemburg és az Egyesült Királyság. Tehát ez a válaszom a kérdésére, hogy kit kellene még megkeresnünk, az a 23 többi tagállam. Úgyhogy tessék, itt van a házi feladatuk, amit a közeljövőben meg kell oldani. Egyébként a WIPO websájtján hozzáférhetnek ezek az infókhoz. Na most nyomásgyakorlás, tessék aláírni a szerződést. Nos, amint meg lesz a felhatalmazás a bizottságtól, hogy az EU is aláírhatja ezt, akkor azt gondolom, hogy elég, hogy azt mondják a tagállamnak, tagállamoknak, hogy írják alá, amint megvan a bizottsági felhatalmazás, akkor gyakorlatilag jó, jó úton járunk. Ami a ratifikációt illeti, Lichtenberger asszonynal egyetértek, amikor azt mondja, hogy egy kicsit ilyen illetékességi jogvita is lesz, ami, is, ami azért túlmutat a bizottságon. És sajnálatos módon, de ennek semmi köze ez a szerződéshez, bár lehet, hogy ennek a szerződésnek az okán egy kivételt is kéne tenni. Másként kéne eljárnunk, mert Tiszabon óta állandóan van egy ilyen hatásköri illetékességi vita. Lehet azt mondani, hogy igen, ez a mi illetékességünk, miközben a bizottság is mondhatja azt, hogy nem, kérem szépen, ez a mi illetékességünkbe tartozik. Úgyhogy mi megvárjuk, amíg ti 28 plusz 1, vagy csak egy írja alá, és ez egy olyan döntés, amit meg kell hozni, és kell rá megoldást találni. Arra, hogy minél hamarabb ratifikálni lehessen. És ez a második csata, amit gyakorlatilag meg kell nyerni. De ahogyan elmondtam, mi úgy ítéljük meg, hogy bármelyik forgatókönyv is lesz, vagy tagállami szinten, vagy eu szinten, jogalkotási változtatásokra lesz szükség. Ha csak a diszlexiára gondolok. Vagy lehet azt mondani az embereknek, igen, tessék most azonnal ratifikálni, és akkor implementáljuk, átültetjük a szerződést abban a formában, ahogy van, és akkor a jogalkotást oda tesszük az asztalra, és, és ez lesz, ami érvényes. Lichtenberger asszony. Jó, akkor csak, hogy ezt tisztázzuk. Semmit nem kell az asztalra tenni a ratifikáció előtt, ez egy olyan folyamat, ami a ratifikációt követő folyamat. Azt követően, hogy lezártuk ezt a folyamatot. Nem lehet azt mondani, hogy meg kell várnunk azt, hogy az összes tagállam megfelelő jogszabályt alkot a diszlexiára vonatkozóan. Ez, kérem szépen, a ratifikációs folyamatot követő feladat. És nem tudom, nem hallottam öntől, de ha igen, akkor mondjon rá példát. Nem ismerek én olyan gyakorlatot és olyan példát, hogy ez lett volna az előfeltétele az aláírásnak, vagy a ratifikációnak. Úgyhogy nem értem, ezt nem értem. Azt tudom persze, hogy a végén a tagállami jogalkotás és az átültetés a következő lépés, de ez nem előfeltétel ahhoz, hogy aláírásra és ratifikációra kerüljön egy ilyen szerződés. Mártin asszony, hozzá kíván még szólni? On, on the ratification. A ratifikációval kapcsolatban. Ez döntés kérdése, és a tagállamok kezében van ez a kérdés. Tehát döntenünk kell arról, hogy van-e szükség Európai Uniós jogalkotásra, vagy sem. Hogyha igen, és hogyha úgy döntünk, hogy csak erre van szükség, tehát csak arra van szükség, hogy az EU írja alá a 28 tagállam nevében, akkor ezt megtesszük, és kész. Ez egy olyan jellegű döntés, amelyről döntenünk kell. A másik opció az az, hogy az EU-nak nem kell tennie semmit, a tagállamok fogják ratifikálni, és utána megnézzük, hogy valóban végrehajtják-e azt, vagy sem de hogyha ratifikálni kell, akkor dönteni kell arról, hogy ki fogja ratifikálni az EU a 28 tagállam nevében, mindenki nevében, vagy pedig a 28 tagállam. Egyszerűen erről kell dönteni. De még ezen döntés előtt a fennmaradó 23 tagállamot meg kell győzni arról, hogy írják alá. Mikrofonon kívül történt hozzászólás. Luigi Berlingvának adom meg a szót. Nos, azt gondolom, hogy mi erről a részletről nem fogunk tudni dönteni, hiszen nem a parlament kezében van az ezzel kapcsolatos döntés. Ami pedig az egyes tagállamok aláírását illeti, ez egyfajta szándéknyilatkozat a tagállamok részéről, ez mindenképpen elengedhetetlen jelentőségű. Én azt szeretném, hogy ha figyelembe vennénk azt, hogy most a személyek között egyfajta ellentmondás alakult ki. Tehát hogyha elindítjuk ezt a beszélgetést, ezt az végtelen vitát a tanács, a parlament, a tagállamok és a, a, az EU tagállamok között, hát én tudom, hogy ki fogja ennek az árát megfizetni. A, a gyengéllátók lesznek azok. Tehát, hogyha a parlamenten belül a képviselők az érintett szervezetekkel nyomást gyakorolnak, a tagállamokra. Ez lenne a legjobb megoldás, hiszen az európai képviselők Európát képviselik, és az egyes tagállamokat is képviselik. Úgyhogy tegyük meg ezt a lépést, és remélem, hogy utána a kiadók meg fogják érteni ennek az értelmét, és az alapszerződés alapján lehetővé teszik majd a látók számára, hogy az olvasáshoz hozzáférhessenek. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony. Igen, van még egy kérdésem, mert ugye azt mondja, hogy mi döntünk. Ki ez a mi? A bizottság? A tanács? A parlamentnek van lehetősége arra, hogy megtudjon erről valamit, vagy teljesen kirekesztenek minket? Tehát hogy néz ki ez a dolog? Azt mondja, hogy mi, tehát mi, mi, mi nem tudjuk, hogy ki ez a mi. Az világos, hogy először is aláírásra van szükség de nem tudunk egyetérteni az azt követő eljárásban. Én nem gondolom úgy, hogy előzetesen kell tisztázni azt, hogy esetleg majd egyszer valaha lesz európai szinten szerzői jogreform. Van egy sor részletreform a szerződési jog kérdéskörében, ez jó, ezt tudjuk. De eddig Mindketten részt vettünk ebben. A kérdés az az, hogy most vegyes eljárásról van szó, vagy pedig a tagállami szintű eljárásról. És ugye kérdés, hogy ki ez a mi, aki ezt a döntést meghozza, amiről mindig beszél. Ezt szeretném tudni. És természetesen szeretném a menetrendet is hallani, mert öt év után Öt éve dolgozunk tudni ezért. Öt év után végre itt van ez a lehetőség, hogy egy picit, egy picit javítsuk a, a látáskárosultak, olvasási nehézségek küzdők és vakok helyzetét. És öt év után azért már óvatosak vagyunk, mert szeretnénk tudni, hogy ki az, aki már megint rálép a frégre, fékre. Mert hát ez az, ami végeredményben az EU-val, mint cselekvőképes intézménnyel szorosan összefügg. Köszönöm, Mártin asszony, megadom a szót. Uh, Köszönöm, elnök úr. Egyértelmű, hogy elsőként azokról kell kideríteni, hogy ratifikálni akarják-e saját maguk vagy a bizottsággal, akarják-e ratifikálni a tagállamok. Tehát vagy egy vegyes hatáskörről van szó, vagy pedig csak tagállami hatáskörről és a tagállamok álláspontja nem egyértelmű ezzel kapcsolatban. Ezért mondtam azt, hogy egyfajta intézményi vita vagy harc fog kialakulni a közeljövőben. Azt kell biztosítani, hogy a tagállamok akarják-e ratifikálni ha igen, akkor utána már gyorsan megtaláljuk a megoldást. De először is erre a szándékra, a ratifikációs szándékra van szükség a tagállamok részéről. Mert az biztos, hogy mi nem ratifikálhatunk, hogyha a tagállamok nem állapodnak meg arról, hogy ratifikáljunk. A ratifikáció során a bizottság elfogad egy javaslatot, amelyet a tanács elé terjeszt, amelyel kapcsolatban a parlamentnek joga van arra, hogy azzal egyetértsen vagy sem, de a tanács kell, hogy minket felhatalmazzon arra, hogy ratifikáljunk. Ezt nem tehetjük meg, hogyha a tanács nem adja meg nekünk ezt a felhatalmazást. Tehát az első kérdés, amiről már beszéltünk velük, az, hogy önök szerint szüksége van-e jogalkotásra a szerződés végrehajtásához. Az önök értelmezésében szükség van erre, és a másik kérdés pedig az, hogy tagállami vagy EU-s szinten kell -e ezt a jogalkotási folyamatot meghozni. Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen mi nem ratifikálhatunk, hogyha közben a tagállam nem akarja betartani a kötelezettségvállalásokat. Tehát az első üzenet az az a tanács felé az önök részéről, hogy tisztázzák, hogy a tanács akarja-e ratifikálni, és akarja-e azt, hogy a bizottság ratifikáljon. Wikström asszony is szót kért ezzel kapcsolatban. Actually, I didn't want to intervene in this debate nem ebben a vitában kértem szót, csak támogatni szeretném az eddig erőfeszítéseit az előadónak, és a bizottság felé szeretném tenni a kérdést, hogy mit tesz azért, hogy bátorítsa a tanácsot, az elnökséget, hogy ratifikáljanak a tagállamok. Tehát nem lehet egyszerűen csak hátradőlni és nézni, hogy mi történik, nekünk kell nyomást gyakorolni rájuk. Martin, Martin hogy ez a következő kérdés szintén neki szólt. Elnök úr, mi továbbítottuk a kérdést a tagállamoknak. Egy, a Marrakes után csak a tanács vesz a munkában részt, hiszen különböző szinten tárgyaltunk Ez volt az első egyetlen kérdés, amit megtárgyaltunk, ez volt az egy, egyik dolog. A második dolog, hogy kértük az aláírást, ezt követően pedig azt mondtuk, hogy mi magunk készen állunk arra, hogy aláírjuk. Tehát mi nem azt kértük, hogy, hogy hatalmazzanak minket fel az aláírásra, nem. Mi megtettük az, ami a mi feladatunk, most az önök dolga az, hogy az aláírásra előkészítsék az egészet. Tehát, ha jól értem, akkor először is fontos, hogy mindenki aláírja. Ha mindenki aláírta, akkor a ratifikációs törvényt fog az Európai Bizottság előterjeszteni, amit a tanácsban el kell fogadni, ezen kívül természetesen el kell fogadni a nemzeti parlamentekben is. Ezt követően pedig lesz majd az, az a törvény, amivel tulajdonképpen a jelenlegi helyzethez igazítjuk az eljárást is. Ezt is mindenkinek alá kell. De a legfontosabb, hogy mindenki aláírja először. Ezt most a, és azt is hallottuk, hogy a bizottság is, és mi is mindent megteszünk azért, hogy ez mi hamarabb megtörténjen. Lichtenberger asszony. Igen, egy utolsó ötlet. Azt hiszem felmerült az is, ahol végre ki kell mondjuk, hogy kell, hogy legyen egy hivatalos kérés a jogi szakbizottságtól a tanács felé, hogy egyáltalán milyen problémák vannak mert hát elég kény- kényelmetlen helyzetben vagyunk már szerintem. Jó, akkor erről még beszélünk, tanácskozunk. Nem vagyok biztos, hogy eh, hol tartunk ebben az ügyben. Jó, úgy gondolom akkor, hogy most mindenkinek megköszönöm a, az eszmecserét a bizottságnak, és a, a hatos és az pont, hat pont, 6.5-ös, a védjegyre, európai védjegyre vonatkozó közös meghallgatás. Wikström asszonynak adom meg a Very much, Mr. Chairman. I hope that you're not leaving the room because... Köszönöm, elnök úr, remélem, hogy nem megy el mindenki. Vagy ön elmegy? Na hát, elnök úr, nem, jó. Akkor köszönetet mondok először is minden kollégának a módosító indítványokért, mint önök is tudják, nincsen fordítás, úgyhogy nem tudok részleteket illetve részletekben reagálni a javaslataikra, de néhány általános megjegyzést szeretnék mondani arra vonatkozóan, hogy milyen nagy számban jöttek be. Kezdjük magával a jogszabályjal. Önök is tudják, hogy nagyon sok módosító érkezett be a saját nevem alatt. Szeretném tisztázni azt, hogy szinte az összes módosító a múlt héten meghozott határozat, tehát az, a meghatalmazáson alapuló jogi aktus és ezek végrehajtósi aktusaira vonatkozó döntés. Tehát ez, ezek technikai jellegű módosítók. Szeretném ezen kívül Nina Normannek a munkáját a NAJA Linguistikből és a titkárságról az érintettek munkáját megköszönni, hiszen felbecsülhetetlen értékű az, amivel segítették a megszövegezést. Nézzük akkor most csoportonként, frakciónként. Örömmel látom, hogy többen javasolták azt, hogy tisztázzuk, hogy a védjegy nem szabad, hogy a szólásszabadságot és általában véve az alapvető jogokat korlátozza. Ez Krisztián, Bernard Rapkai és Páncéri úrnak a beadványaiból szűrhető le. Úgy gondolom, hogy ezt nagyon alaposan, óvatosan végig kell gondoljuk ami a végrehajtást illeti. Az egyik legérzékenyebb kérdése. Tudom, hogy kollégáim Krisztián Engström és ön elnökasszony szeretnék, hogyha ezt a, teljes rendez, a bizottság teljes rendelkezését törölnék, melyek alapján a kisebb megrendeléseknél akkor, amikor az importőr nem kereskedelmi célokat szolgál, ezeket a, védjegyet teljes mértékben mentesítsék. Én magam nem támogatom ezt, bár megértem az indokolásukból, hogy a legfontosabb fenntartás, ami miatt ezt kérik, az az, hogy párhuzamos importokat nem szabad leállítani, és ezt ezzel egyetértek. Szeretném elmondani, hogy nagyon bizok, bizom abban, hogy meg tudunk állapodni egy kompromisszumban, amely a hamisított termékeket ki tudja szűrni, anélkül, hogy korlátokat támasztana a legitim elektronikus kereskedelem elé. A 15-ös cikk módosításával tudjuk ezt elérni, és az irányelvben a megfelelő cikk módosításával. A második végrehajtási kérdés a termékek tranzitjával kapcsolatos. Ez valóban egy olyan, még az árnyék előadókkal mm, meg kell találnunk a, a különböző egyensúlyokat, a fékeket és ösztönzőket, és biztosítani azt, hogy a generikus gyógyítás megfelelően hordozható legyen. Civil szervezetekkel tárgyaltam a generikus szerekről, és ezért eh, Rebecca Taylorral egy módosítót nyújtottam be, azért, hogy ez, azt az egyetlen egy lehetséges helyzetet eh, kezeljük, amelyre én rábukantam, ahol a generikus gyógyszereket korábban a védjegy kérdések eh, gátolták. Ez pedig az úgynevezett nemzetközi nem nem tulajdonnevek, az INN-ek, használata, ezt a törvény értelmében rá kell nyomtatni a generikus szerekne. De vannak olyan helyzetek, amikor ezek a nevek hasonlítanak a bejegyzett eh, védjegyekhez. Egyetlen egy ilyen eset volt. Szeretnék, nem tudom, itt van-e eh, Rakai kollega, de nincs itt. De azért a létében is szeretnék köszönetet mondani neki, hogy eh, tisztázta azt, hogy a rendeletek nem sértik az Európai Uniós VT és GATT rendelkezéseit illetve az Európai Unió által elfogadott VTO és GATT rendelkezéseket. Mariel Tedios kollégáknak köszönöm, akik a vámeljárásokra vonatkozó javaslatokat terjesztettek be. Teljes mértékben támogatom érdemileg, de van némi kétségem arra vonatkozóan, hogy a védjegy csomag a megfelelő helye -e ezeknek a javaslatoknak. Mert úgy gondolom, hogy ezek a rendelkezések talán már részben legalábbis a vám végrehajtási jogszabályban szerepelnek. Meg kell néznünk, hogy ott vannak-e. Hogyha nem, akkor csináljunk valamit, de ha már megvan, akkor, akkor hagyjuk. Vannak olyan javaslatok, amelyeket a kollégák, különböző új javaslatok javaslatokkal próbálták bővíteni. Nem vagyok alapvetően ellene az ilyen javaslatoknak, de szeretném emlékeztetni a kollégáknak, hogy a különböző szellemi tulajdonok jogokat különböző védelem illet meg. Például a dizájnra az európai dizájnvédelem vonatkozik, és és a különböző, és vannak különböző szabadalmak is, a, a, a szabadalmi védelmi jogok a szabadalmakra. Ezek más határozat illetve védelem alá tartoznak, mint a védjegyek. A védjegyek azok határozatlan időre vonatkoznak, míg az előző kettő meghatározott időre. Vigyázni kell arra, hogy ne legyen átfedés, amely korlátozza a különböző szellemi tulajdonjogok közti eh, egyensúlyt. Az irányítással kapcsolatban láttam, hogy számos nagyon jó javaslat érkezett be a kollégáktól, és volt néhány olyan javaslat is, amely viszonylag közel állnak az én jelentéstervezetemhez. Úgyhogy szeretném megjegyezni, hogy Muriel, te is, és Bernard is például javasolta azt, hogy rugalmasan lehessen az együttműködési projekteket megközelíteni, és ezt én magam is támogatom. Nagyon érdekesnek találom ezen kívül azt is, amit Bernard Rapkai javasolt, hogy vezessük be a közvetítő és döntőbírósági szolgálatot az Alicantei Ohim hivatalnál. Szerintem ez nagyon hasznos kiegészítése lenne az ügynökség munkájának, de majd vissza kell a részletekre térnünk akkor, hogyha teljes mértékben lefordították a módosítókat. Itt van, meg is jött most jelentkezik be, aláír. Pont most emlegettelek, Bernárd, és most köszöntem meg a módosítóidat. There are also a number of very interesting proposals by colleagues. És a további harmonizációra vonatkozóan is további javaslatok vannak és technikai jellegű változtatások, és ezeket most nem fogom részleteiben mind elmondani, még nem, mert, mint mondtam, úgy gondolom, ezeket részletesebben elemeznünk kell. Az első olvasat után, illetve azután, hogy el, átnéztem az első körben a javaslatokat, meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon optimista vagyok. Szerintem sikerült tartanunk a rendkívül ambiciózus menetrendünket, és előadóként biztosítani fogom azt, hogy több olyan kompromisszumot javasoljunk, ahol valóban sikerül megtalálni majd a közös vonalat. A munka előkészítése érdekében úgy gondolom, hogy fontos lenne, hogyha elmondanák, hogy van-e olyan része a jelentéstervezetemnek, amelyel nem értenek egyet, hanem inkább a bizottság eredeti javaslatát szeretnék megtartani. Jó, ezt szerettem volna még elmondani, de már most várom megjegyzéseiket, és remélem azt, hogy együtt tudunk majd működni, olyan nyitottan, ahogy eddig is tettük, és igen, konstruktív hozzáállással, ami remélhetőleg a tanácsot is majd arra ösztönzi, hogy hasonlóan járjon el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Luigi Berlinguer kollégának adom meg először a szót. Luigi, úgyis szót kértél, nem? Nem kértél szót? Bocsánat. Akkor Engström úrnak. Köszönöm szépen. Az előadó utolsó megjegyzéseit idézve hadd mondjam azt, hogy valóban nagyon jó, jó volt a munka, konszenzusos, és szinte biztos vagyok abban, hogy nagyon jó irányelv elvet fogunk tudni majd összekalapálni. Freedom of speech. Uh, I agree. Um, Egyetértek mindennel, én is benyújtottam módosítókat másokhoz hasonlóan, ez nagyon fontos, hogy, hogy a, ez alapvetően nem változtatja meg a védjegy törvényt, mert ez az értelmezés helyes módja. De valahol ott a világban vannak olyan védjegy rendelkezések, amelynek nincs sok jogi alapja, de, minden egy, de mondjuk egy vállalat, aki megengedhet magának egy jó jogászt, az megkerüli az előírásokat. Ezt kell tudnunk elkerülni, hogy ilyesmi soha ne fordulhasson elő, és biztos vagyok abban, hogy erre vonatkozóan kompromisszumra tudunk jutni. Nos, ennek tükrében hadd válaszoljak arra a kérdésre, amit feltettél, hogy elégedetek vagyunk-e a te módosítóiddal. A 23-as, amit az irányelvre vonatkozik, a 10-es cikkre. Mondjuk még nem találtam most meg, úgyhogy hogy hol van ennek a vonatkozó rendelkezés a jogszabályban. Ugye a bizottság azt javasolja ezen a, ezen a ponton, hogy tisztázzuk azt, hogy mikor nem lehet más védjegyét használni, akkor, amikor a védjegy garantálja a termék és szolgáltatás származását. Te pedig azt javaslod, hogy ezt vegyük ki. Én igazából itt a bizottságot támogatnám, mert szerintem ez pontosan azt a fajta tisztá, tisztánlátást segíti, amit szeretnénk elérni. A védj egy alapvető szerepe a fogyasztó védelme. Ez, a, ami legitimálja a rendelkezést a nagyközönség körében. Persze mindig vannak olyanok, akik a, a kalózmozgalomhoz köz, közel állnak, azok nyilván akarnak nyilvánvalóan kiskapukat találni, de én ezt nem annyira támogatom. Jó, ennyi. Jó, a termékek, szolgáltatások át hordozhatósága, erről beszéltünk a kis mennyiségű rendelések. Teljesen egyetértek, hogy ennek abszolút nem szabad a párhuzamos kereskedelmet gátolnia, sőt, az elektronikus kereskedelmet sem határon átnyúló forgalomban. Amennyiben a vám a kisebb szállítmányokat lefoglalhat, tehát nem kereskedelmi kontextusban normál állampolgároknál, az teljes mértékben erodálná az elkereskedelem iránti bizalmat. Egyszerűen nem bíznak az elektronikus kereskedelemben, hogyha valaki megrendel a barátjainál, lerakatja, elmegy hozzá, át akarja vinni a határon, és azt egyszerűen lefoglalják. Nem. Ez teljes mértékben ellentmondana mindannak, amit az Inta szakbizottság az elektronikus kereskedelemről gondol. De azt is gondolom, hogy amikor a hamisított termékekről van szó, az ugye nem, nem kereskedelmi, hanem fogyasztói szinten, akkor szintén nem alkalmazandó ez a jogszabály. A kereskedelem terén, ami legális, az legyen igenis legális, és az működhessen. De akkor, amikor egy fogyasztó vet valakit, valamit, ami hamis, vett egy hamisított terméket, akkor két lehetőség van. Vagy becsapták a fogyasztót, mert vett akkor vett valamit, becsapták. Biztos vagyok abban, hogy szájhagyomány útján ugyanúgy elterjedne, hogy már pedig nem lehet bízni az elektronikus kereskedelemben. Én szerintem nem, vett, nem vettem hamisított terméket, de a vámos azt mondta, hogy az volt, és, be, és lefoglalta. Még hogyha valaki tudatosan is vásárol hamisított terméket, Tudom, hogy mindannyian belebotlunk ebbe, és nem örülök neki, hogy van ilyen. Nagyon nehéz a vámnak persze felismerni azt, hogy valami, valaki tudatosan vagy véletlenül vásárolt hamisított terméket, de a szakbizottság figyelmét szeretnék ar- szeretném arra is ráirányítani, hogy korlátozott lehetőségei vannak a vámnak is. Tegnap éppen olvastam az újságban, érdekes módon, hagyományos módon, papíralap újságban, hogy Franciaországban 25%-kal csökkentették a vámalkalmazottak számát. Nem tudom, hogy ez csak Franciaország-e, vagy a legtöbb tagállamban van-e, de, de hát ne feledkezzük el arról, hogy, hogy nincsen korlátlan számban vámhivatalnok a határokon, és jelenleg is csak nagyon kis százaléka a különböző határon, átnyúló, határon átmenő forgalomban, amit ellenőriznek, tehát teherautók, konténerek kis arányát ellenőrzik. Vagy még kevesebb konténert ellenőriznek az elbocsátások miatt, mert ugye a kis megrendelésekre, a kis szállítmányokra kell a, a kapacitásokat irányítani, vagy pedig föl kell venni még több embert, nem tudom, hogy mi a jobb, hogyha, bocsánat, vagy pedig ignorálják, amit mondunk, nem tudom, hogy mi a, a fontosabb, hogyha ignorálják, amit mondunk, vagy pedig eh, kevesebb ellenőrzést hajtanak végre. Úgyhogy ezért úgy gondolom, hogy nem lenne jó, hogyha a vám eh, szerepét eh, ebben erősítenénk, vagy kiterjesztenénk. De hát mégis mindennek tükrében Azért ez a dokumentum tulajdonképpen ugyanezt fogja elérni, úgyhogy nagyon fontos, hogy folytassuk ezt a konstruktív munkát. Köszönöm szépen, Maria Galló. Egyből gratulálni szeretnék neki, mert a trilógusnál a sikerült megállapodásra jutni, és a dokumentumban, amelyben a jelentést készítette, de akkor először is megadom a szót majd Wikström kollégának. Merci, monsieur le président. Je vais être... Euh, Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Először is, mint ahogy Cecilia is mondta, az összes módosítót még nem fordították le, éppen ezért egyelőre nem lehet valóban mélységében feldolgozni a kérdést. Másodszorban pedig azért, mert az összes kérdés, amelyel kapcsolatban megpróbálunk megállapodni, már felsorolásra kerültek, Cecilia ezeket már felsorolta. Ma, miután tegnap lezárult a kollektív kezelési társaságokkal kapcsolatos trialógus, nagyon optimista vagyok a védjegyekkel kapcsolatban, hiszen tudom, hogy Cecilia és a többi kolléga is nagyon hatékony munkát végez ezen a területen, tehát meggyőződésem, hogy sikerül majd kompromisszumokat találni azon kérdésekkel kapcsolatban, amelyekről még nem sikerült megállapodnunk, amelyeket Cecilia felsorolt. Úgyhogy megpróbáljuk a határidőket tartani, és ahogy eredetileg terveztük, megfelelő határidőn belül lezárni a kérdést. Köszönöm. Gargáni, Gargáni kollega parancsoljon. Presidente, io vorrei anche io. Elnök úr, én is szeretnék még utalni arra, amit elmondott már a jelentéstevő asszony is. Majd pedig nyilván a módosítókra is kitérnék. Miről is van szó? No. Védjegy rendszerekről van szó egész Európa számára, amelyek kedveznek a vállalatoknak. És azt gondolom, hogy ez a sarokpont, és egy nagyon racionális tény. Megfelelő kapcsolatot kell te teremteni a nemzet és az európai rendszerek között, amelyek azért valljuk be, sok esetben nagyon nagy különbségeket mutatnak fel. Három pontra szeretném felhívni a figyelmüket és ez lenne az én hozzájárulásom a témához, illetve a módosítókhoz, és szólnék majd még azokról a jogokról is, amelyeket szavatolnunk kell, tehát a, az áruk jobb ellenőrzése, amelyek gyakorlatilag tranzit áruk. Lényeges tehát, hogy olyan rendszert teremtsünk, amelyel a tulajdonosok jogait érvényesíteni lehet, mellett, hogy az illetékes nemzeti hatóságok és a vámhatóságok ellenőrizhessék a, az árukat. Nyilván annak elkerülésére, hogy itt jogok sérüljenek, és ez már önmagában azért egy elég kényes kérdés. Ez a jog ahogyan már mondtam, egyrészt a, a hatóság által végrehajtandó jog, vagy pedig a szerző joga. És mindez a következőt mondatja velem. Van egy vonatkozó rendelkezés, amely ugye a szellemi tulajdon jog tulajdonosait védi, a vámhatóságokkal szemben, miközben most a vámhatóságokat vértezzük fel arra, hogy ezeket a tulajdonjogokat gyakorolhassák, amikor is ellenőrzéseket hajtanak végre a vám szabályok értelmében. És amennyiben olyat találnak, hogy valami nem egyeztethető össze a szerzői jogokkal, akkor az visszaéléseket itt megakadályozzák. Határellenőrzésekről van szó. protezione giuridica. És ezáltal hatékonyan lehet azt biztosítani, hogy a jogtulajdonos jogai és a felhasználó jogai megfelelően védve vannak. Ez szerepel tehát a vonatkozó rendelkezésben. És most a jelentéstevőhöz fordulva mondom azt, hogy mindez azt is jelenti, hogy a vámhatóságok saját kezdeményezésre is hajthatnak végre ellenőrzéseket, amennyiben úgy gondolják, hogy kockázat áll, föl, áll fenn Belgiumban és Hollandiában, például van erre lehetőség. Ilyen esetben az áruknak egy kis kontingensét ellenőrzik, nyilván objektív módon, és talán erre kicsit jobban kitérhetne, mélyebben is kitérhetne a jelentéstevő asszony, hogy kompromisszumot találjunk. Hiszen a kereskedelem érdeke ott van az egyik oldalon, a másik oldalon nyilván figyelni kell mindennek legitimitására, és természetesen el kell kerülni a csalást és a hamisításokat. Mert a hamisított áruk óriási gazdasági kárt okozhatnak a, az érdekelteknek. De ne felejtsük el, hogy a polgárok egészségét is veszélyeztetik. Tehát ez egy nagyon lényeges probléma, amire szeretném felhívni a figyelmet, és erre képviselőként oda kell figyelnünk. Szeretnék még egy dologra kitérni, amit lehet, hogy saját magamnak is jobban körül kell vele még járnom, akár egy módosítóval, és itt magáról a védi egy fogalom meghatározására gondolok. Mindannyian, sőt, jó magamnak is el kell ezen még gondolkodnom, és ezt házi feladatként föl is írom magamnak. De összességében azt gondolom, hogy kompromisszumra fogunk tudni jutni. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, Régner asszony, Wikström asszony, majd pedig döntünk. Jó, én rövid leszek, mindjárt jönnek a, jön a szavazás úgy is. E, azokra a módosítókra térnék ki, amelyeket én terjesztettem elő, és én a fogyasztók e, védelmére koncentráltam. Wikström asszony is gyakorlatilag ebbe az irányba mozdul, de sajnos az a helyzet, hogy pont a fogyasztók jó következményekkel konfrontálódnak, méghozzá olyanokkal, amelyek a mindennapi életükben nem feltétlenül ismertek, és ezekre nem is számítanak. Mert olyan hamisított árukkal is kapcsolatba kerülnek, amelyekről nem feltételezik, és nem is tudják, hogy ezek hamisítottak. Olyan árukról is szó van, itt, amelyek sok esetben ugye hasonló jegyeket mutatnak fel, mint az eredetiek. Ezért az én módosítóim abba az irányba mutatnak, és ezért drasztikusabban is fogalmaztam, arra kell, hogy utaljanak, hogy a fogyasztók számára nem látható a különbség, aminek azonban komoly következménye lehet. Messze menő következményei lehetnek. Úgyhogy szinte a nulladik órában kezdjük, hiszen azért van, létezik egy termék, kalózkodás elleni rendelet, és az ebben foglaltakra is oda kell figyelnünk. Wikström asszony kap utolsóként szót. Köszönöm szépen. Nagyon röviden fogok utalni arra, ami elhangzott. Egyrészt szeretném köszönetet mondani mindenkinek, hogy foglalkoztak a dosszéval. Krisztiának mondom, persze a szólásszabadságot meg fogjuk nézni, és pontosítani fogjuk a vonatkozó szakaszt. Annak nem örülök annak, hogy nem tetszett a módosítóm, de biztos fogunk tudni ezen valamit dolgozni. Az agájait osztom, és természetesen a párhuzamos importot, vagy, a, vagy az elektronikus kereskedelmet semmiképpen nem szabad gátolnunk. Maria, gratulálok a tegnap esti megállapodásért. Rendkívül jó ez a dolog, úgyhogy most ez alapján fogunk tovább lépni. Káni úrnak pedig azt mondom, hogy köszönöm hozzászólását és természetesen meg fogjuk nézni a vámügyi és végrehajtási rendelkezéseket, és hogy mindezeket hogyan tudjuk átemelni ebbe a jelentésbe. Nagyon fontos, hogy megemlítette, hogy hatékony és kompetens ellenőrzésekre kell, hogy sor kerüljen a vámhatóságoknál. Azt kell mondanom, hogy nem az volt a szándékom, semmilyen módon nem kívántam mindezt veszélybe sodorni. Az persze, hogy harmonizálni és jó kooperációt kell a nemzeti és a, és a belső piaci harmonizációs hivatal között létesíteni és fenntartani, az egyértelmű. Évelinnek pedig azt tudom mondani, hogy meg fogom nézni részleteiben a módosítóidat, és biztos vagyok benne, hogy jó kompromisszumokra fogunk jutni, és a pontosítás nagyon hasznos volt, hogy köszönöm szépen mindenkinek, aki hozzá jó szólt, és tartsuk fent ezt a jó hangulatú együttműködést. Elnök, jó, akkor november végén fogunk a tárgyalási mandátumról szavazni. Most megyünk tovább a 13-as napirendi ponttal, itt a szavazással kezdjük el, és Triefka úr jelentésével kezdjük. Nem tudom, hogy kérje a szót még a szavazást megelőzően, vagy mindjárt kezdhetjük is a szavazást. Kezdhetjük? Jó, nagyszerű. Akkor kezdjük. An, wir verfahren wie gehabt, das heißt, ich werde bei den Amendments, die enthalten. Jó, szerintem nem fogom külön a tartózkodásokat is megkérdezni, mert ezzel csak az időt húzzuk. Lichtenberger asszonynak sajnos egy másik teremben van az elektronikus kártyája, kézzel szeretne szavazni. Jó, akkor azt gondolom, hogy ez majd csak a végszavazásnál lesz releváns. Jó, akkor a 12-es módosítóval kezdjük. Mellette, ellene, jó, elfogadtuk. Hármas, mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartó, ö, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, ez nem volt egyértelmű, hogy ezt ellenőrizzük, 15-ösnél elektronikusan ellenőrizzük. So, 10 dafür plus Lichtenberger ist 11. 10 igen volt, plusz Lichtenberger asszony, úgyhogy ezt elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene. A többség elfogadta, elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene. Elutasítva. Hatos mellette, ellene. Ez is elutasítva. Hetes mellette, ellene. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene a többség igen, szavazott elfogadtuk, kettest akkor elintéztük, 8-as módosító mellette, ellene, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, ezt is ellenőrizzük, tehát a 10-esről elektronikusan szavazunk. Dafür 11 igen, plusz Ring, ebben már benne van Lichtenberger asszony, úgyhogy ezt elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ellene, elutasítva. És akkor a vélemény teljes formájában elektronikusan szavazunk róla. Gesagt, dafür, inkluzív. 19 igen, benne van már Lichtenberger asszony is, és ezt akkor ebben a formában elfogadtuk. Jó, akkor egy recast a következő, én voltam a jelentéstevő, a tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális javak visszaszolgáltatása, itt egy levélformájban megfogalmazott véleménytervezetről van szó, aki támogatja, azt tegye fel a kezét, aki nem, az most tegye föl, tartózkodás nem volt, akkor ezt ebben a formában hajtó. Stojanov jelentése következik bankunió, ha jól látom. Kettes módosítóval kezdjük mellette, ellene, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, ezt elutasítottuk hármas mellette, ellene. Úgy tűnt, hogy az utóbbiak voltak többen, úgyhogy ezt is inkább ellenőrizzük a hármas módosítóról, tehát elektronikusan. 14 dafür, 6 inklusive... 14 igen, nem volt tartózkodás, 5 nem, tehát egyértelműen igen. Négyes módosítóról szavazunk. Mellette ellenvetések, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, itt az igenek voltak többen, tehát átment 17-es mellette, ellene, elutasítva. 18-as mellette, ellene, elutasítva. 19-es mellette, ellene, elutasítva. 6-os mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. 7-es mellette, ellene, tartoz, elfogadtuk. 8-as mellette, ellene, Elfogadtuk. 20-as mellette, ellene. Ezt inkább ellenőrizzük, 20-as tehát. Nem volt egyértelmű, úgyhogy nézzük elektronikusan. Tizenegy igen, benne van Lichtenberger, és tíz nem, tehát ez átment. Még egyszer mondom, ez a 20-as volt, úgyhogy megyünk tovább a 21-essel, mellette, ellene, elutasítva. 9-es mellette, ellene, elutasítva. 22-es mellette, ellene, elutasítva. 10-es mellette, ellene, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, elutasítva. 25-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene. Ezt is ellenőrizzük. Úgy tűnt, hogy az igenek voltak többen, de azért ellenőrizzük. Elf dafür, 11 igen, benne van Lichtenberger asszony, és 10 nem, tehát ez átment. 11-es módosító mellette, ellene elfogadtuk, 1-es mellette, ellene tart, ö, átment, 12-es mellette, ellene elfogadtuk. 13-as mellette ellene elutasítva, és akkor az opinion egészben elektronikusan el. A végszavazás. Lichtenberger asszony beleértve, 19 igen, úgyhogy ez átment. Michael Miller petíciója a brit rendőrség és igazságszolgáltatási rendszer működéséről, ez is levél formájában érkezett véleménytervezet, ki fogadja el, ki nem, elfogadtuk. Elfelejtettem megkérdezni, mondja az elnök a tartózkodás, de így is átment. Ezek a múltkor már megbeszélt jogalapra vonatkozó szavazás, májatról van szó, egy tanácsi rendelet, amit módosítani kell, nincs újdonság, gyakorlatilag a múltkori határozónokat erősítjük meg, tehát aki úgy gondolja, hogy ez így rendben van, azt tegye fel a kezét, ellene kiszavaz. Akkor mind a háromra vonatkozóan mindegy gyakorlatilag, de hogyha háromról külön akarnak szavazni, akkor úgy is jó megint majót, Itt azonban a halászati bizottságnak az illetékeségéről van szó, aki ezt támogatja, tegye fel a kezét, ellene kiszavaz tartózkodás átment. Ugyanez még egyszer majót, Ez egy ekon jelentés, itt is a jogalapról van szó, ezt ki támogatja, ellenvetések, tartózkodás, elfogadtuk. Aztán van egy átdolgozó, Speroni jelentése, védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok. Ezt a javasolt szöveget vegyük át, aki ezt tudja támogatni, tegye fel a kezét. Ellenvetések nem voltak, úgyhogy ezt így elfogadtuk. Még egy átdolgozás, ugyancsak Sperolni jelentés a tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális javak visszaszolgáltatása. Aki ezt támogatja, tegye fel a kezét. Aki nem most az, jó, ez átment, és akkor a harmadik Speroni jelentés. Ugyancsak egy áldolgozás. A vadon élő állat és növényfajok számára kereskedelmi szabályozása. Ki támogatja, ki nem, tartózkodás nem volt, akkor ez is átment. Nézzük, akkor tényleg ennyi volt-e a szavazás? Das war... Úgy tűnik, hogy igen, úgy akkor következik Rapkai képviselőtársunk jelentése. habe wenige Bemerkungen. Néhány megjegyzésem van. Nagyon örülök annak, bár később érkeztem sajnos, és nem tudtam sok minden, tehát sok hozzászólást meghallgatni, mert a tanácssal tárgyaltunk. Tehát nagyon örültem annak, hogy ezt a kérdést egyáltalán tárgyaljuk, és Szeretném, hogyha világosan látjuk a jelenlegi helyzetet, hogy tudjuk, hogy a tanácson belül mivel kell számolnunk az elmúlt hetek, hónapokra, illetve a következő hetekre, hónapokra előre tekintve, ami még hátra van a megbizatásunkból. Az a benyomás, hogy a ciklus vége előtt nem fogunk tudni megállapodni erről. Nem lesz első olvasatban megállapodás de ez nem az elnökség hibája. Egyszerűen még nem tartunk ott, és ezt jeleztük is. És eh, ugyanaz eh, valóban a prioritási listán szerepelt, de az ajánlat, eh, a javaslat később jött, mint tervezték, mint ahogy várták, és mint ahogy bejelentették, tehát a munkát is később tudták csak elkezdeni, és aztán ez így, így néhány dolgot is jeleztünk már, hogy kérdések vannak, például jogalap, bár azt is jeleztem, hogyha úgy módosítjuk azt, hogy abból együttdöntés, az együttdöntést kihagyják, akkor nagy botrány lesz abból, de erre most nem kerül sor. Van azonban néhány más kérdés, a hatos csomag értékelése még mindig hátra van, és természetesen az elnökség tehát a, egy sebes vonat leglassabb elemével működhet csak a bizottság, tehát mindig ott van, hogy de, de, de, de, ha van olyan tagállam, amely lelassítja a folyamatot, akkor a bizottság sem tud gyorsabban előre menni. A litván elnökség idején azonban ne számoljon már semmiféle lényeges előrelépése, majd a görög idején, és hogyha lesz majd egy ilyen megállapodás, akkor arra csak január végére tudunk abba a helyzetbe jutni, hogy egyáltalán a tárgyalásokat róla elindítsuk. És meg kell majd nézzük, hogy hogyan tovább. Sokkal inkább tehát arról van szó, hogy hagyjuk a dolgokat nyitva, hagyjuk mindent nyitva, és legyen egy teljesen formális első olvasat, ami azt jelenti majd, hogy legalábbis nem szorít minket majd az idő. És a különböző verziókat végig gondolhatjuk. Ezért gondolom azt, hogy nyugodtan fordíthatunk időt arra vonatkozóan is, hogy, hogy a különböző módosító javaslatokat végig gondoljuk. Mert eh, valóban nagyon óvatosnak kellene lennünk még a különböző kérdésekben, különböző joghagyományok vannak, és a, a fogalmak értékezése is különböző, fogalmak, a fogalmak értelmezése és egyáltalán a fogalomtár különböző. Úgyhogy Speroni kollega például az elején már joggal mondta, és teljes mértékben egyetértek vele a módosítókkal is, hogy egy hiteles másolat es e, például. Erről nagyon nehéz bármit is mondani, meg kell nézni, hogy erre vonatkozóan van például európai terminológia. És e, Lesznek persze olyan területek, megállapodtunk, hogy valami olyasmit kellene csinálnunk, amit a bürokrácia ellen tudunk tenni. Mert hogyha az a célunk, hogy leépítsük a bürokráciát, akkor ezt nem magunk miatt, hanem az állampolgárok érdekében akarjuk tenni. Ez az elsődleg, ez a premissza. És különböző módosító indítványok vannak, amelyek sokkal radikálisabbak, és nyilvánvalóan nem tartom el, én ezt e, ellenszenvesnek, épp ellenkezőleg, ezt már megmondtam, és vannak olyan módosítók, amikre kevésbé ambiciózus célok vonatkoznak, és arra azonban vigyáznunk kell, hogy a jelenlegi helyzetnél rosszabban ne kerüljünk. legalább a status quo-t próbáljuk megtartani. Ezt, ezt majd a részleteknél fogjuk tudni megmondani. A két alapvető kérdés van. és e, ezt majd részletesen meg kell beszéljük. Az első már a jogásznyelvészek is e, jelezték, hogy legyünk óvatosak. A, a, e, nagyon vigyázni kell arra, hogy ne legyen újfajta terminológia. Például a német jogászok a francia terminológiát, mert hogyha le kell fordítani, akkor a francia joghagyomány alapján fordítják ezt le, és adott esetben az a, abszolút nincsen benne a francia, vagy a belga, meg a, a luxemburgiban. Azért, mert a francia felfogás van a, a fogalom mögött, ami úgy még ugyanazon nyelvű luxemburgi és belga jogrendszerben nem jelenik meg. Úgyhogy ez már önmagában nehézséget jelent. Meg kell néznünk majd, hogy ezt hogyan tudjuk megoldani. Én sokkal inkább ezért azt mondom, hogy maradjunk a kategóriák szintjén, mert hogyha túl konkrétak leszünk, túl túl részletekbe megyünk a különböző fogalmakkal, akkor, akkor nem tudom, hogy nem leszünk-e pont az ellenkezője, amit el akarunk érni, nem leszünk-e túl de, bürokratikusak. A módosítók úgy gondolom, azt mutatják, hogy a kollégák különbséget tesznek a különböző tényállások között. Persze ez, ez jó is, ez igaz, mert például amikor a regiszterek, vagy ingatlan tulajdonok, bocsánat, vagy szellemi tulajdonokról van szó, ez egészen más, hogyha más közokiratokat igényel. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy beszéljünk erről, és és vigyük át az árnyék előadók ülésére is, és ott lehet, hogy több időben, sokkal részletesebben tudnánk megtárgyalni a problémákat, megoldásokra is juthatnánk. Szóval én úgy gondolom, hogy két kategóriát kellene elképzelnünk, amit aztán különbözőképpen kezelünk. Tehát születési anyakönyvek, olyan dokumentumok, ahol vannak szabvány, nyomtatványok, formák, Ezeket nyilván másként kell kezelni, mint a többit. És ez majd visszaköszön ott is, amivel kapcsolatban már mondtam, hogy a, a hitelesített közokiratokkal, vagy okiratokkal mi a helyzet a fordításoknál. Szóval a módosítók ezt is mind azt javaslom, hogy hagyjunk időt magunkra, magunknak ezekre a pontokra, és vizsgáljuk meg részletesen. Én szerintem fontos, hogy az árnyék előadók ülésén is ezeket a kérdéseket felvessük, bár az általános hozzáállásom, ezt most egyértelműen elmondom, hogy kompromisszumra kész vagyok a részleteknél, de azért a fő vonal mégiscsak az legyen, hogy az állampolgárok számára könnyítéseket eh, tudjunk eh, és megtakarításokat eh, ezzel elérni. Köszönöm szépen, Hesse kollega. Köszönöm, elnök úr. Elején szeretném megköszönni Rapkai úrnak azt az alapos és átfogó munkát, amelyet eddig elvégzett, és minden bizonyal jó volt az együttműködés, a hát jövőben is szeretnék vele együttműködni, mint, az, mint a néppárt árnyék jelentéstevője. Nagyon fontos instrument, instrumentumot készítünk itt, eh, amely lényegesen hozzájárulhat az Európai Uniós polgárok szabad mozgásának megkönnyítéséhez. De minél fontosabb egy, egy eh, jogalkotási folyamat annál, annál bonyolultabb is, és ezt Rapkai úr kifejtette, hogy nem, lesz egy, nem egy rövid folyamat elé nézünk, amelyet még át kell rágni részleteiben is. A legalapvető kérdésnek azt tartom, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a rendelet keretében az uniós polgárok szabad mozgásának további könnyítése és a jogbiztonság, valamint a tagállamok közötti kölcsönös bizalom között. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez a dokumentum, amit elkészítünk, pontosan ez a rendelet, egy kiegyensúlyozott rendelet legyen, és tiszteletbe tartsa mind a két oldalt, amelyet itt említettem. Nagyon üdvözlöm a rendelet előkészítésében az uniós hatóságok és az európai iskolák felvételét a rendelet alkalmazási körébe. Továbbá örülök és egyetértek az apostil megszüntetésével az EU tagállamok között, és nagyon támogatom a többnyelvű formanyomtatványokat, a lehetőségek további fejlesztését is. Néhány részletkérdés még tisztázást igényel, sőt lehet, hogy több is. Ilyen például a hiteles másolatok teljes eltörlése. Szerintem jogbiztonsági és a ügyintézési nehézségek kérdését vetheti föl. Gondolok itt olyan esetekre, amikor egy adott nyelv ismerete nélkül lehetetlen például megalapítani az okirat tartalmát és célját. Még mindig úgy látom, hogy a legnagyobb kihívás a harmadik cikk első bekezdése, végső formájának a meghatározása, ahol a listát készítjük. Ez tudjuk, hogy ez a rendelet központi része, mivel a rendelet értelmében a közokiratok fogalma alá tartozó dokumentumokat sorolja majd fel. Ezért itt körültekintően, körültekintően kell eljárnunk, és körültekintően is, is alaposan kell felsorolnunk, milyen hatósági közokiratok elfogadásának megkönnyítését kívánjuk elérni ezzel a jogszabályjal. Tekintettel kell lenni a, jogállamok, a tagállamok jogrendszerei közötti különbségekre, ezért eh, nem javasoltam, hogy a listán rajta hagyjuk a bűnügyi regiszterek kivonatainak, eh, kivonatait remélem ebben egyetértés születik majd. A cél pedig az, hogy a lista minél teljesebb és minél pontosabb legyen, és e- ezért ebben a kérdésben, mint más kérdésekben is továbbra is nyitott vagyok a tárgyalásokra a, a jelentéstevő úrral és bárki mással. Köszönöm szépen. Vielen Dank, Frau Lichtenberger, und dann Luigi Berlinguer. Zunächst Frau Lichtenberger. Lichtenberger asszony az első. Köszönöm szépen. Mindezzel, amit Rapkai úr ma elmondott, alapvetően egyet tudok érteni. Hát alapvetően arról van szó, hogy tényleg a javulást kívánjuk elérni a fogyasztók számára, és ez nem merülhet ki abban, hogy sok szóval magyarázatot szolgáltatunk, hanem valós javulást kell elérnünk az elismerések tekintetében. Mindannyian tudjuk hogy részleteiben, hogy milyen nehézségekkel kell számolnunk. Azt is nagyon tudjuk, hogy a fogalom meghatározások és az egyes jogrendszerek, illetve egyáltalán ezeknek az átültethetősége, fordítása mekkora nehézségekkel jár, tagállamok között, tagállami szinten és EU szinten. Hát azt hiszem, hogy itt a Júri Szakbizottságban ezzel teljesen tisztában vagyunk, hiszen ismerjük a témát. Tacára ennek azért van mód és lehetőség arra, hogy itt javulást érjünk el a fogyasztók számára, néhány határon átnyúló kérdésben, jó magam is kísérletet tettem arra, hogy elmagyarázzam, hogy mit kell tenni, ezt, azt vagy amazt annak érdekében, hogy egyáltalán valahová eljussunk. És hogyha ezeknek az ismerőseimnek ezt elmondom, majd pedig azt kell megállapítanom, hogy egy születési anyakönyvi kivonat egy határon, határ másik oldalán, vagy bizonyos kérdéseknek a paralelitásának megállapítása három évig tart, mert a hiteles másolatoknak az ide-oda küldözgetése ennyire időigényes, hát ez elfogadhatatlan, rettenetes idő, nagyon sok költség, és akkor még nem is készülnek el időben. És ez nyilván nehézséget fog okozni, hogyha valaki a gyerekét iskolába akarja adni. Nehézséget okozhat valamilyen mindennapi életben felmerülő esetben, ha valaki munkát keres például, és szerintem Európai Parlamentként itt nekünk úgy kell fellépnünk, hogy nem arról van szó, hogy jogokat vonnánk meg, azért, mert nem tartjuk tiszteletben a másik országnak a jogrendszerét, hanem pontosan az érintettek számára kell megközdeni, megkönnyítenünk a helyzetet. Tehát ezt kell szem előtt tartanunk. Nyilván, még egyszer mondom, én is ismerem az egyes nehézségeket részleteiben, de az általános szabályt kell követnünk, és aztán a részleteket meg kell beszélnünk. Ez a két variációs rendszer, amit itt elővezettek, ez, azt kell mondanom, hogy tetszik is, és hát meg kell néznünk, hogy egy teljesen egyértelmű üzenetet küldjünk a további eljárást illetően, azaz, hogy legyen egyszerűsítés, és hogy is fogalmazzak, hogy annál a ténynél fogva, hogy minden egyes tagállam polgára azt hiszi, és azt véli, hogy csak az ő e, jogrendszere lehet Európában az egyetlen helyes és létjogosult, és minden mást e, e, nem kell ismerni és elfogadni, ezt szerintem nem lehet fenntartani, hiszen ma gyakorlatilag a mindennapjaink része az, hogy átlépjük a határokat. Berlingver képviselő. Noi dobbiamo stare attenti. Hanno... Azt gondolom, hogy óvatosnak kell lennünk, Nem szabad, hogy a tanúsítványjal kapcsolatos rendelkezéseket túlságosan könnyen kezeljük, könnyedén vegyük. A sajtóban alig foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, de hogyha egységes Európát szeretnénk kiépíteni, akkor a mozgásszabadság és az ezzel kapcsolatos tanúsítványok, amelyek konkrétá teszik ezen szabadságjogot és valóban kézzelfoghatóvá, ez mégiscsak rendkívül fontos kérdés. Teljesen egyetértek azzal a megközelítéssel, amelyet Bernard javasolt. Nagyon jól felmérte, hogy milyen politikai dimenziója van ennek a kérdésnek, ugyanis ez a javaslat rendkívül fontos abból a szempontból, hogy hogyan tudjuk megvédeni az európai polgárokat, hiszen lehetővé teszi számukra, hogy szabadon ö, utazhassanak, és hogy európai polgárként elismerjék őket bárhol, még akkor is, hogyha minden tagállamnak megvan a saját hagyománya ezzel kapcsolatban. Vannak technikai kérdések, vannak specifikus elemei minden egyes rendszernek, hogy attól függően, hogy valaki örökös, valaki diplomával rendelkezik, valaki munkavállaló, biztos, hogy a tagállamok egyes rendszerei között vannak eltérések. Nos, mi legyen a megoldás? Nem az a megoldás, hogy egységessé tegyük a rendszert, és kötelezővé tegyük a mechanikus és automatikus fordítását az egyébként különböző fogalmaknak, hiszen hogyha a fogalmak és a tárgyak különbözőek, akkor ezt tiszteletben kell tartani, tehát megoldást kell találni arra, hogy ezt hogyan lehet más nyelvre lefordítani. És hogyha két különböző kategóriát kell alkalmaznunk, akkor ez a megoldás. Ez nem lehet önmagában vive akadály. Nézzük meg a francia és a német formanyomtatványt. Ezek különbözőek, hiszen a napóleoni polgárjog és a német polgárjog egymástól eltérő hagyományokat tükröz. A jogi eljárások különböznek Franciaország és a frankofon Belgium között is, éppen ezért jogi fordításra van szükség ahhoz, hogy tiszteletben tartsuk az adott tagállam jogait, és ahhoz, hogy valóban hiteles legyen az adott fordítás. Ez rendkívül sok munkát jelent, de mindenképpen foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel. Ez hasonlít a hiteles fordítások kérdéséhez. Úgyhogy mindenképpen a Bernard által javasoltakat kell követnünk. Az ő általános iránya mindenképpen követendő, hiszen ez az irány fogja megvédeni az európai tanúsítványrendszert. Úgyhogy mindenképpen ilyen európai formanyomtatványra szükség van. Ezen formanyomtatványokat akkor bárhol lehet majd használni, és a polgárok számára lehetővé tesszük azt, hogy az európai polgárságukkal éljenek, nem csak a nemzeti állampolgárságukkal. Természetesen a technikai kérdésekről dönteni kell, ahogy az Bernánd is elmondta. Köszönöm szépen, most Tájén asszony következik. Kedves kollégák! Először is örülök annak, hogy Rapkai úr általános javaslatot tett, eh, illetve előadást tartott a jogi terminológiáról, mert ez egy általános probléma itt a parlamentben. Én igyekeztem módosítókat eh, benyújtani, mert egyszerűen más és más jelentenek az egyes fordításokban a jogi terminusok és aztán a sok-sok módosítót látva egyszerűen arra jutok, hogy rengeteg időt kéne szánnunk arra, hogy tényleg ugyanazt értsük a fordítások alatt. Na most, amit itt az Európai Parlamentben megbeszélünk, Timosenko asszony szabadon bocsátásra, és így tovább, de az esetleges feladatainkat nem teljesítjük, mert például a határon átnyúló ügyekben nem tudtuk eddig könnyíteni a polgároknak az élethelyzetét, pedig ez lenne a primér feladatunk, miközben ezt nem tudjuk teljesíteni. Ami az időbeli keretet illeti, főleg a szűk keresztmetszeteket, az, hogy az első olvasatban keresztül vigyük ezt, vagy a triológuson keresztül. Hát lényegében arról van szó, hogy a javas formában most ismerjük, és ugye arra korlátozottunk volna, ami az eredeti cél volt, amit a parlament követelt, és a tagállamok követeltek, az az, hogy a személyek közokiratait érintően legyen egységesség, akkor szerintem ez átment volna. Az apostil eltörlését is megnyerhetnénk a trialógusban, és amit a néppárti Shadow éppen mondott, azaz, hogy a büntetőjogi nyilvántartásokat is vonjuk be a hatály alá, ami ugyan polgári jogi terület, ezzel nekem személyesen személy, semmiféle problémám nem lenne. A probléma sokkal inkább ott van, hogy a bizottság felelőtlen módon a jogalkotási javaslatot és annak hatáját kiterjesztette a társasági jogra, pedig nagyon jól tudjuk, hogy például nem tudtunk megegyezni abban a rendeletben sem, hogy például melyik vállalkozás hol tegye, hová tegye a székhelyét, és azért nem tudunk megegyezni, mert ekkorák a különbségek a jogrendszerekben. De amikor már megvannak ezek a közikiratok, akkor ezeknek az elfogadása ide vagy oda nagyon nehéz főleg, hogyha gondolok mondjuk itt a vállalkozásokra, és mondjuk itt tulajdonjogátruházásra kerülne sor, itt nagyon-nagyon nehéz előrelépni, óriási időt vesz igénybe, hogy itt akár bármiféle egységesítést hozzunk tető alá, mert a német jogot is teljesen át kéne szabnunk. Az absztrakciós rendszerünket nem kell mindenkinek átvenni, de ez egy jól bevált rendszer nálunk, és hogyha most én otthon azt kéne, hogy mondjam, hogy ezt el kéne törölnünk, meg kéne szüntetni csak azért, hogy egységesíthessük a, a közikoratokat, hát akkor azt hiszem, hogy az EU szkeptikusok nyernének, és mindenki elfordulna az EU-tól, mert az általános vélekedés úgysem annyira pozitív. Azt szeretném kérni, hogy korlátozzuk magunkat, és a bizottság felé fordulok, és a jelentéstevő felé is, a személyeket érintő okiratokra korlátozódjunk, mert akkor ez átmenne a trialóguson, ez tényleg könnyítést hozna a polgárok számára, nagy eredmény volna, mert az is nehezen eladható, hogy eddig miért nem sikerült formanyomtatványokat a különböző nyelvekre áttenni. Nem tudom, hogy ehhez politikusra van-e szükség, én már az elején mondtam, hogy a szakmai, magasrangú miniszteri dolgozóknak kellett volna, tárgyalófeleknek kellett volna megegyezniük arra, hogy 20 akárhány nyelvre összehozzanak egy ilyen nyomtatványt. Nem is értem, hogy ez miért nem történt meg. Ebben a törvényi hozási ciklusban próbáljuk meg elérni azt, amit lehet, és a következő ciklusban pedig majd azok, akik majd még közülünk itt ülnek, kezdjék újra, és a nehéz témákat, például a tulajdonátruházásnál, vagy tulajdonjognál, és a vállalkozási jognál hogyan lehetne eljárni. Mert aki annak idején dolgozott a vonatkozó rendeleteken, főleg annak a részletein, hát az emlékszik, hogy nem jutottunk tovább bele kellett nyúlnunk az anyagi jogba. És ugye itt közokiratok elismeréséről van szó. Nem arról van szó, hogy az anyagi jogot kívánjuk módosítani, a doszénak a, a címe a magánköziratok. Hogyha más lenne a tematika, akkor tényleg be kéne avatkoznunk az anyagi jogba, és ebben nyilván nem mennek bele a tagállamok, legalábbis erősen tartózkodnának tőle, mert rengeteg jogszabályt kellene módosítani a tagállamokban. Tehát még egyszer mondom, a sedoknak össze kéne még egyszer ülni, és azon elgondolkodni, hogy mi az a legkisebb, a legnagyobb nev... közös többszörös, amelyben, és mi a közös nevező pontosabban, amiben meg tudunk állapodni. Lehet, hogy két-három oldalas dokumentumok lesz, de az, ahol 20-40 különböző jogszabályt, jogrendszert, a common law-tól kezdve, meg mindenféle más okiratot kellene egységesíteni, miközben nem is értjük, hogy mi van azokban leírva, és azoknak az elismerését követeljük, ezt nem fogjuk tudni eladni egyrészt a tagállamok beli polgároknak sem, úgyhogy azt kérem, hogy korlátozzuk magunkat, arra, amit ebben a ciklusban még meg tudunk csinálni, és minden nehezebb feladatot pedig tegyünk át a következő jogalkotási ciklusra. Gárgáni úrnak fogok szót adni, majd pedig a bizottságnak, és végezetül pedig a jelentéstevőnek. Eh, Profitare per eh, sottolineare. Köszönöm. Szeretnék élni az alkalommal, hogy kiemeljem, hogy nagyon ígéretes ez a jelentés. Az előadó által választott megközelítés helytálló. Azzal ellentétben, amit Tajle kolléga mondott, ez politikai kérdés. Nem valamilyen másodrendű kérdésről beszélünk. Van, aki azt mondja majd, hogy más problémához képest ez nem annyira jelentős, de a polgárok szempontjából mindenképpen az. Az a benyomásom, hogy az előadó kicsit pesszimista azzal kapcsolatban, hogy van-e lehetőség arra, hogy még a ciklus vége előtt lezárjuk a kérdést. Azt gondolom, hogy ha sikerül ezt elérnünk, az mindenképpen nagyon jó dolog lenne, és így az euroszkeptikusok egyik érvét elvehetnénk. Persze ismerjük, hogy milyen érveket hoznak fel azok, akik kritizálják Európát, és nagyon fontos ez a kérdés. Az előző ciklusban még emlékezhetnek rá, hogy az örökösödésről beszéltünk, ami szintén nagyon fontos kérdés az európai polgárok szemében. Rendkívül fontos a polgárok esetében, akik szeretnék a végrendeletüket megfogalmazni. Nos, ami a mostani kérdést illeti, az előadó javaslatai alapján mindenképpen előre tudunk lépni, és mi segítünk az előadónak abban, hogy sikerüljön jó eredményt elérni, hiszen Gondolhatnánk azt is, hogy ez másodlagos kérdés, de valójában nem arról van szó. Sőt, rendkívül fontos lehet a választási kampány során, a felmerülő beszélgetések, viták során, amikor konkrétan akarunk az európai problémákról beszélni. Bizottság következik Tájn asszony kérdéséről. Maria, Maria Badia a név, ami nálam föl van írva, parancsoljon. Yes, thank you. Uh, the commission would... Köszönöm szépen. A bizottság szeretné kiemelni, hogy, mint mindenki tudja, ez a javaslat nem arról szól, hogy bármilyen más tagállamban benyújtott okiratot elismerjünk, egyszerűen csak meg akarjuk könnyíteni a polgárok életét azáltal, hogy nem kellene a minden egyes alkalommal apostilt kérniük, hogyha egy másik tagállamban nyújtanak be egy köziratot, nem abban a tagállamban, ahonnan származnak, vagy ahol tartózkodnak. Tehát a bizottság nem látja a különbséget a polgárok polgári jogállására vonatkozó ö, kérdései és a másik oldal között. Tehát első lépésként mi úgy gondoljuk, hogy elsőként el kellene kerülni azt, hogy a polgároknak és a vállalatoknak e, egy ilyen e, bélyegzőt kellene kapniuk, és csak utána nyújthatnának be más tagállamban köziratokat. Tehát csak olyan esetben, hogyha valamilyen kételj felmerül a befogadóhatóság részéről, ahol a befogadóhatóság nem biztos abban, hogy a benyújtott közirat megfelelő, csak akkor kellene felvenni a kapcsolatot a másik hatósággal, és ö, ellenőrizni, hogy valóban ö, hiteles ö, köziratról van-e szó. Ami az apostíj felszámolását illeti, arról, ö, tehát a fordításokról beszéltünk egy második időpontban, tehát itt nem a dokumentumok kategóriájáról beszélünk, és, hanem arról, hogy szükség van-e az apostíra, vagy sem. Az, hogy egy állampolgár elad vagy megvesz egy házat, vagy házasságot köt, vagy megszületik egy polgár, ebből a szempontból ennek itt nincsen jelentősége, hiszen nem akarunk semmilyen ö, jogot harmonizálni azzal kapcsolatban, hogy mi alapján adunk ki egy ilyen közirakot, vagy hogy egy tagállam hatóságának mikor van szüksége arra, hogy egy másik tagállam köziratát elismerje. Elsőként mindenképpen meg kellene nézni, hogy a másik tagállam ezt hogyan kezeli. Tehát itt egyáltalán nem a tagállami rendelkező jogszabályokról van szó. Itt egészen egyszerűen az a kérdés, hogy a polgárok és a vállalatok hogyan tudnak szabadon mozogni és más tagállamban letelepedni vagy szolgáltatást nyújtani, és hogyha ehhez valamilyen másik tagállamban be kell nyújtani egy köziratot, akkor a kérdés az, hogy mikor van szükség egy e, ilyen bélyegzőre, vagy sem. Itt nem az ez emögött húzódó polgári, e, anyagi, vagy bármilyen más jogszabályokról beszélünk. Az előadónak adom meg a szót. Akkor a menetrendel kapcsolatban hadd mondjak néhány dolgot, úgy gondolom, hogy az a kérdés, hogy le tudjuk e zárni, vagy sem, nos, hát ezzel kapcsolatban sokan pessimizmust említettek. Én magam nem vagyok pessimista, legalábbis ami mi ránk vonatkozik. Szerintem mi mindent megteszünk. A tanács miatt vagyok pessimista. Persze, nagyon sok a tapasztalatunk, és a tanácsnál valóban lehetünk, ha a tanácsról van szó, valóban lehetünk pessimisták, de hát ebben nincsen semmi új. De hát mégiscsak menjünk akkor neki a dolognak optimista, bátor módon. Mondjuk azt, hogy csináljuk meg azt, ami, amire a tanács is hajlandó, és akkor az egésznek így értelme van. De szerintem, ha ez a hozzáállás, akkor hagyjuk, hagyhatjuk is az egészet, mert, a, mert igazából a tanácsnak amúgy is ez a hozzáállás, ez az az attitűdje, hogy csak azt csinálja, amihez kedve van. Ehhez viszont nekem nincs kedvem. Öm, szóval nem rajtunk múlik a dolog, egyszerűen csak az a benyomásom, és hadd mondjam el, hogy a litván elnökséggel, amelyel éppen most tárgyaltam, eh, nem, nem volt az az érzésem, hogy ők a, ők a fékek. Azt kértem, hogy őszintén eh, mondják el, hogy mi a helyzet, és ez tulajdonképpen megfelelt annak, amit eh, én magam tapasztaltam korábban is. A megközelítés az az, hogy nagyon jó, remek, meg akarjuk csinálni, de, de, de, de, de. Úgyhogy valóban hagyjunk még időt magunknak, döntsük el, hogy melyik úton akarunk elindulni. Hagyjuk nyitva. Hagyjuk nyitva, és mondjuk azt, hogy rendben van, hogyha eljutunk valamilyen pontig, akkor el lehet döntenünk, hogy ez még szolgálja-e az állampolgárok érdekét vagy sem, és akkor, akkor attól függ, hogy hol fogjuk, hogy fogjuk lezárni a saját munkánkat adott esetben első olvasatban. Tájn amit mondott, hogy korlátozzuk magunkat, nem, én szerintem nem, tehát hogy a jelenlegi állapotra nem, nem, én azt sem mondanám, amit az árnyék előadók mondtak, hogy beszéljünk majd, lehet persze, hogy ról félreértettem, de aki hozzászólt, az ALDE kivételével, mint hogyha mindenki az én hozzáállásomat támogatta volna, és nem a többiekét. Úgyhogy igazából mm, én, én úgy látom, hogy nincs is oka annak, hogy az eddigiekhez képest másként járjunk el az, az tény és valahogy hogy meg kell nézzük, hogy milyen problémák, nehézségek vannak. De ettől függetlenül még tudunk előre menni, mert vannak olyan javaslatok a módosítók között, amelyek az én kezdeményezésemet is egy kicsit felgyorsítják. De az is igaz, hogy vannak olyan pontok, ahogy az elején már ezt mondtam, és amit mások is megerősítettek, amiket meg kell majd pontosan nézni, hogy mi történik, ha. Úgyhogy még egyszer én inkább azt mondanám, hogy egy kisebb körben készítsük azt elő, hogy hogyan lehet dolgoznunk, mert a külön, különböző fogalmakkal dolgozva különböző sebességekkel is lehetne dolgozni, vagy az egyik kategóriánál például gyorsabban dolgozhatunk, mint egy másik kategóriában, és ezért gondolom, hogy az árnyék előadókkal még fontos lenne tárgyalni. Köszönöm szépen, akkor ezt le is zárhatjuk, a következő pedig Kárin. Kárin kollega, mi, mi volt? Szeretett volna korábban? Elnök úr, kénytelen vagyok a szakbizottsági eljárással kapcsolatban beszámolni. Három kérdést szeretnék felvetni nagyon röviden. Először is. Ami a sárgalapos eljárást illeti, szeretném felhívni a szakbizottság figyelmét és a kollégák figyelmét arra, hogy másodjára nemzeti parlamentek kiadták ezt. A szubszidiaritással kapcsolatos állandó előadóként szeretném az önök figyelmébe ajánlani ezt. 20 szavazatot kaptunk ezen fórumon, tehát az egyharmados küszöböt átlépja, átlépi, amellyel ezt a sárgalapos eljárást el lehet indítani. A 38A eljárásszabályzat alapján a parlament a kérdéssel kapcsolatban nem dönthet, mielőtt a sárgalapos eljárásra válaszolna. Én úgy értelmezem, hogy a LIBE szakbizottságban a kollégák nem tervezik a közeljövőben a szavazást, tehát időnk van arra, hogy választ kapjunk, és hogyha megengedik, akkor a szakbizottságon keresztül szeretnénk a bizottságot felkérni arra, hogy novemberben jöjjön el a az ülésünkre, és frissítést adjon, és magyarázatot arról, hogy hogyan döntött, miután a nemzeti parlamenteknek ezt kiadja. Nos, ami ezen kérdéssel kapcsolatos megjegyzéseket illeti, ezt lezártam. A másik két kérdéssel kapcsolatban most elmondhatom az észrevételemet, vagy bármilyen megjegyzést meghallgassunk. Most a 30-as pontot hoztuk volna előre, ami tulajdonképpen csak délután jött volna. Persze kell vele majd tárgyalnunk, semmi bajom nincs vele, hogyha most a bizottságtól, a bizottságot a következő ülésre is meghívjuk. Nem baj, hogyha intenzívebben foglalkozunk ezzel. De mi az a másik két dolog, amit felvetett? Csak röviden. Chairman, one of the other points. Elnök úr, az egyik kérdés a határidő kérdése a jobb jogalkotásról szóló jelentése kapcsolatban. Ha jól tudom, ami az átdolgozott közleményt illeti, a bizottság fő szabályozási reformprogramjával kapcsolatban azért, hogy a parlament álláspontjait figyelembe veszi, szükségessé vált, hogy a határidőt a módostókkal kapcsolatban megnyissák, de csak olyan kérdésekkel kapcsolatban, amely az átdolgozott közleményre vonatkozik. Éppen ezért javasolnám, hogy a határidő november 28-án dél legyen, ezt javasolták módostott határidőként. Eh, jó, akkor az egyebek között eh, is lehet teljesen mindegy, hogyha nincsen ezzel kapcsolatban hozzászólás. Ez, jó, ez akkor az utolsó pont lesz. More than accommodation. Elnök úr, elnök úr rendkívül megértő volt eh, azért, hogy a végső témáról is beszélhessek. Arról van itt szó, hogy a hatás tanulmányok, amelyek a CCC-vel kapcsolatos utolsó határidőt betartsák. Most én azért szeretném ezt a kérdést most felvetni, mert szavaznom kell délután, akkor, amikor egy másik szakbizottságban ugyanezen kérdések felmerülnek, és egyszerűen képtelen lett volna, hogy számomra, hogy itt legyek. Úgyhogy nagyon kérem, hogy elnök úr megérti ezt. Tegnap beszéltünk erről a koordinátoroknál, és a frakcióknak azzal a kérésem megküldöm, hogy minél hamarabb foglaljanak állást, és akkor a a szakbizottsági elnökök konferenciájára meg tudjuk küldeni. Azt hiszem, ezt a normál eljárást be kell tartsuk, másképp nem akarok eljárni. Szájer kollega a következő. Az utolsó napi rendi pontban. Thank you very much, Chairman. Um, this is the consideration of the amendments. Uh... Köszön, köszönöm szépen, elnök úr. Ami a módosítások megvitatását illeti, először is szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, aki hozzájárult. 28 módosítót kaptam. Uh, összesen 28 módosítót érkezett. Saját magam is beadtam ilyeneket, Rapkai úr és mások is hozzájárultak ehhez. Ezeknek célja, hogy javítson a szövegen, ezért én rendkívül hálás vagyok. ezekből az következik, hogy alapvetően a legtöbb módosító elfogadható, nem feltétlenül mindig abban a formában, ahogy azokat benyújtották, de kompromisszumokkal és módosításokkal. Minden esetre az alapüzenetüket meg szeretnénk tartani, és ezért néha szükség van az átfogalmazásukra. Olyan módosítások, amelyeket én nem szeretnék támogatni, azok, amelyek javasolják, hogy még inkább gyengítsük azt az elképzelést, hogy ez a szöveg egy ajánlás az előadók számára, és egy fajta iránymutatás és kritériumokat ad a tárgyalásokhoz. Hát ez magának a jelentésnek a célja, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy ilyen ö, tanácsot ne adjunk az előadónak, az előadóknak adjunk teljesen szabad kezet, nos, ez az irány ellentétes azzal, mint amit a jelentésemben én próbálok kifejezni, a szakbizottság is eddig fontosnak tartott. Ennek ellenére azok, akik ebbe az irányba szeretnének ellépni, számukra azt szeretném elmondani, hogy azon ajánlások, amelyeket mi itt megfogalmazunk, nem kötelező jellegűek. Tehát továbbra is megfelelő rugalmasságot ad a tárgyalók kezébe ezen a területen. Tehát nem olyan szövegről van szó, amely akadályozná vagy korlátozná valaki mozgásterét, éppen csak jó irányba próbálja azt terelni. Különböző véleményeket figyelembe vettem, több szakbizottság foglalkozott a kérdéssel, különösen azok, amelyek gyakran foglalkoznak felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal, természetesen az egyes szakbizottságokban nagyon nagy érdeklődéssel követik ezt a gyakorlatot, és a legtöbb javaslat általános jellegű, ezeket én nagyon szívesen beveszem a szövegbe, ami a szöveg integritását illeti. Ezen kívül, hogyha specifikus ajánlásokat tartalmaznak ezek a szakbizottsági vélemények a saját szakterületekön, legyen az környezetvédelem, halászat, vagy mezőgazdaság, vagy bármi más. Ezekkel kapcsolatban szintén a specifikus fejezetek alatt fogjuk bevenni ezt a szövegbe, mielőtt véglegesítenénk a szöveget. Ezen kívül szeretném még elmondani, hogy most az MFF-fel kapcsolatos kérdésekhez nem szeretném kötni ezt a jelentést, hiszen azzal kapcsolatban folytatódnak a tárgyalások. Rapkai úrnak van egy módosítója, amelyet nagyon jónak tartok, de ellentétes ezzel az irányjal, amely a folyótárgyalások miatt megköti a kezemet, és ezeket éppen ezért egyelőre nem tudjuk bevenni, de hogyha bármi történik időközben, akkor természetesen tovább léphetünk, és más lehetőségeink is lesznek hogyha valami más szövegről sikerül megállapodni. Akkor természetesen nagyon szívesen beveszem ezeket. Ezen kívül még elmondanám, hogy általánosan általánosságban, ami az Omnibus 1.3 jelentést illeti, azt a bizottság elfogadta, ez rendkívül jó hír, már korábban is ezt vártuk, már-már előre üdvözöltük ennek az elfogadását, de mostanra tényleg ez meg is történt. Én magam még nem tanulmányoztam részletesen, ez egy rendkívül összetett jogszabály, de azt hiszem, hogy gyors eljárásra lesz szükség azért, hogy ezt lezárhassuk a parlamenti ciklusban. És még általánosság ként elmondanám lezárásként, hogy ami a felhatalmazáson alapuló jogi hatásköröket illeti, az ezzel kapcsolatos jelentős, nagyon ö, egyértelmű álláspontot határoz meg a parlament számára nem csak az előadók és sedók és tárgyalók szempontjából, hanem egyértelműbbé teszi a több intézmény számára is, hiszen vannak intézményközi tárgyalások ezen a területen, azt, hogy a parlament hova akar eljutni, hogy a parlamentnek mi az álláspontja. Ez egy nagyon egyértelmű iránymutatás, és azt gondolom, hogy így átláthatóvá válik a mi álláspontunk, és remélem, hogy így többet tudunk majd elérni, és még egyszer köszönetet mondok a kollégáknak a beadott módosításokért. Ami a kompromisszumos módosítókat illeti ezeket, a hét során még kiküldjük mindenkinek, hogy azt mindenki tanulmányozhassa, és megnézhesse, hogy a saját ötleteiket hogyan sikerült bevenni a szövegbe, hogy ez kielégítő-e számukra, vagy sem. Köszönöm. Dankeschön, ich habe keine Wortmeldung. Köszönöm szépen, más nem kér szót, de igen, Rapkai kollega. Csak nagyon röviden, és inkább aláhúznám azt, amit eh, Szájer kollega most eh, éppen mondott. Az én módosítóim nem azzal a célral születtek, hogy a kollega, Szájer kollega a módosítóit kezdettől fogva megváltoztassam. Nem, nem, sőt én támogatni kívántam, és ezt az elején is ezzel kezdtem már. A többi kollega módosító indítványát is megnéztem, és nem is az nem is abból a szempontból néztem, hogy muszáj kompromisszumokra jutni, hiszen azzal a kivétellel, amit most Szájer József saja, saját maga is mondott, hogy a duktus teljesen megváltoztassuk, ezt se támogatnám, de úgy gondolom, hogy az összes módosító valahol egy irányba hat. És sok, tehát, tehát sokkal kevésbé van arról szó, hogy kompromisszumot találjunk, hanem inkább arról, hogy mi a legjobb megoldás. Úgyhogy úgy gondolom, hogy, hogy ezért nincs semmi bajom a szövegekkel. Hogyha valami jobbat találunk, mint a, mint a saját szövegem, vagy fordítva, hogyha van olyan pont, ahol én úgy gondolom, hogy legalább beszéljük meg ezeket a dolgokat, mert én szerintem két dolog fontos. Legalábbis hogyha az ember a legújabb irodalmat is ezzel kapcsolatban elolvassa, akkor, akkor látja, hogy időközben olyan sokat írtak és csináltak ezzel a, az eszközzel annyira beleírták és átdolgozták, hogy már nem látlátható, és a parlament a korlátozott munka lehetőségével is, plusz munka lehetőségével saját maga problémákba ütközik, és defenzívába kényszerül. Úgyhogy ezért kellene az intézményekkel kapcsolatban megnézni az intézményi pontot, az intézmény középontot, hogyan lehet erősíteni. Nyilvánvalóan az ötletek nincsenek kőbevésve, de én szerintem fontos lenne elgondolni azt, hogy hogyan lehet a szakbizottságokban mondjuk állandó jelentéstevőket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozóan kijelölni. Mert hogyha nem változik a személy, akkor lesz kontinuitás, viszont ha változik, akkor nincs kontinuitás. Tehát ezt most persze nem írtam bele, csak úgy éreztem, hogy a szakbizottságnak, adott, vagy a, bocsánat, a parlamentnek adott esetben egy saját szakbizottsága kell, hogy legyen erre. Ezt most nem propagálni akarom, de szeretném igenis azt jelölni, jelezni, hogy a parlament számára ez nagyon fontos, fontos a bizottsággal szemben és a tanácssal szemben, ezt, amit mi csinálunk, megvédeni és közvetíteni. A második dolog pedig, hogy a bizottság, bizottságot sokkal jobban fel kell szólítani az indokolásokkal kapcsolatban, a saját indokolásaival kapcsolatban. Ezért vannak olyan módosító javaslatok vagy vitajavaslatok, hogy adott esetben a, a, az Európai Bíróság bírói gyakorlata alapján lehessen a módosítókat fel, felülvizsgálni, és adott esetben a bizottságot egy sokkal szigorúbb indokolásra rávezetni. Mivel Szájer József maga is említette, hadd ha említsem meg harmadik pontként, a, a harmadiként a kilences programot, amit a pénzügyi programról kapcsolatban írok. Ugye azt mondta kifogásként Szájer úr, hogy az mff el kapcsolatban a tárgyalások még nem zárultak le. Igazából nem is látjuk, hogy mikor zár, zárul le, amit a legutóbbi plenáris ülésen elfogadtunk. Hát jó, rendben van, most itt van még a két hét múlva a következő plenáris ülés, a nagy utolsó szakasz a regionális politikában már ugyan beszélnek arról, hogy célba ér a trilógus, de hát jó, látom, hogy mi a kifogásnak az oka, és látom, hogy bizonyos dolgokban valóban, ahogy ő mondja, nem érdemes előre nagyon előre szaladni, de mondjuk három-négy héten azért igazán nem múlnak a dolgok. Mert most, amit mi e témakörben előadunk, hát ez valóban várhatunk vele. De hát nyilvánvalóan az EU-nak egészen más problémái is vannak, mint ez a kezdeményező jelentés. Mm, igaza van, várhatunk egy pár napot annak érdekében, hogy hogy mm, a megcélzott eredmények alapján valóban azt tudjuk továbbvinni, amit szeretnénk, és amit én a javaslatomban is írtam. A pénzügyi kérdések amúgy is különösen fontos, úgyhogy mm, éppen ezért nagyon fontos szem előtt tartanunk ezt is. Köszönöm. József Uh, Köszönöm szépen, kedves kollégák, a hozzászólásokat. Nem hiszem, hogy ellent mondanánk egymásnak. Én ugye a szöveg konzisztenciáról beszéltem, és természetesen uh, a legjobb szöveget akarom én is uh, látni, és remélhetőleg ez meg is születik. Nyilván azért tudjuk azt is, hogy az egyes szakbizottságokban eltérő gyakorlatok vannak, és volt már korábbi kísérletem is az egységesítésre, de a szakbizottságok részéről óriási az ellenállás. Azért kezdtem ezt el, mert igazából nekem ez nem tetszett. Gyakorlatilag azért jól dolgoznak, jól működik, mert ugyanarra két jelentéstevőt állítanak rá, másként járnak el más szakbizottságban, de a maguk módus vivendéjét igazából megtalálták. Úgyhogy lehet, hogy csak hosszú távú célkitűzés lesz, és majd az új parlament fogja megszívlelni a saját javaslataimat, ajánlásaimat. De a háttér és a szakbizottságok titkárságán keresztül a szakértők által adott tanácsadás, azért ez egy nagyon lényeges elem. Amit itt hallottunk arról, hogy legyen egy külön szakbizottság, ami ezzel foglalkozik, hát ezt nem tudom azért támogatni, de ugye jelenleg ugye a hetes függelék alatt ezt tárgyaljuk. Ez egy picit túlságosan előre szaladás volna, ami nem biztos, hogy helytelen, de ebben a pillanatban azt gondolom, hogy nem helyén való. Úgyhogy köszönöm szépen látom itt a módosítókat, és ezek is azt gondolom, hogy helyes irányba mozdítják majd el a teljes szöveget. Köszönöm, mondja az elnök, akkor lezárjuk ezt a pontot, és a legközelebbi alkalommal fogunk róla szavazni. Akkor a mai délelőtti ülést ezzel be is rekesztjük. 15.30-kor kezdünk a meghallgatással, tehát nem 15 óra, hanem 15.30, egységes szabadalmi csomag végrehajtása, szeretnék pontosan kezdeni, úgyhogy a kollégák érkezzenek meg fél négyre. Köszönöm.